Okay, good morning everybody, and please... Uh... Jó reggelt kívánok! Kérem, hogy üljenek le. És akkor meg is kezdjük ezt uh, az ülést ezen a különleges napon, Nemzetközi Nőnap 2012. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. Tolmácsolás, kérem találják meg a maguk nyelvét. Én tudom, hogy a 11-es csatorna jön a svéd. Akkor most elkezdjük, és nagy örömmel mutatom be önöknek itt az Európai Parlament új elnökét, Martin Schulzot, akinek meg is adom a szót. Guten Morgen, jó reggelt kívánok, Gustafsson elnök úr, igen tisztelt hölgyeim elsősorban és uraim. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. A Nemzetközi Nőnap az Európai Parlament számára ö, munkanap. Nagyon komoly munkanapunk van ma is. Sok fontos politikai vita zajlik ma is, és persze a mi vitánk is egyfajta politikai üzenet is. Örülök annak, hogy a, a nemek egyenlőségét évek óta konzekvensen képviseli az Európai Parlament, és néha keményen is, ha kell. Belső vitáink során is megvan ez a keménység, de kifele is képviseljük elkötelezettségünket a nemek egyenlősége mellett, a civil társadalommal közösen a kulturális és tudományos fórumokon egyaránt. Tehát az Európai Parlament és annak nő dolgozói és női képviselői a, a női jogi harc él harcosai, és Gustafsson úr is reprezentatív személyében ezt azért szeretném kiemelni, mert neki és valamennyi kollégájának nagy elismerésemet szeretném kifejezni az utóbbi időszak, amióta ő az elnök, során kifejtett fáradhatatlan tevékenységért, eredményeért. Gondolom a Nőjogi Bizottság nevében is, amelynek elnöke. Gustafsson úr legalább olyan harcias, nőjogi harcos, mint sok hölgy, akit megismertünk már ezen a poszton. Köszönöm, hogy meghívtak erre a konferenciára, és külön köszönetet szeretnék mondani a jobbamon ülő Bauer Edith asszonynak, aki házunk előadója az év témájában. Mi választottuk ezt a témát, ugyanannyi fizetést, ugyanannyi munkáért. A, az igazságos egyenlő fizetésről szóló vita személyes véleményem szerint is, de a parlamenti képviselők többsége szerint is központi kérdésé vált a szociális igazságosságért kontinensünkön vívott harcban. Számomra személyesen és ezt férfiként szeretném leszögezni, és mint férj, ez az egyik legnagyobb kihívás a munkám során, és a legnagyobb feladat is, hogy azért küzdjek és eredményeket érjek el azon a területen, hogy ugyanannyi munkáért ugyanannyi bért kaphasson bárki. Mert aki kevesebbet kap, és különösen ha az illető nő, ugyanazért a munkáért, az a mai világban az egyik legnagyobb megaláztatás. Ezt a fajta megaláztatást leírni is nehéz, annyira súlyos, és nem véletlenül választottuk ezt a témát idei politikai mottónknak, és ez szerintem mindenki célja kéne, hogy legyen, úgyhogy örülök, hogy Bauer asszony majd ebben a témában ma előadást is tart, és még egyszer el szeretném mondani, hogy ezt központi kihívásnak, fő feladatnak tekintem ezt a fajta küzdelmet. Múlt héten Görögországban jártam, hölgyeim és uraim, a következő hetek során más európai országokba is el fogok utazni. Olyan országokba, ahol a gazdasági válság, a pénzügyi válság különösen negatív hatásokkal bírt. Azért Görögországról beszélek most, mert ki szenvedi meg legjobban a társadalomban a pénzügyi válságot, a nők és a fiatalok. És ha egy társadalomban eleve nem egyenlő az elbírálás, akkor válságos helyzetekben ez még tovább súlyosbodik, és ma, ha a Nemzetközi Nőnapon itt összegyűltünk, akkor mondjuk el azt, hogy aggodalommal kell, hogy eltöltsön minket az, hogy az Európai Unióban a világ leggazdagabb gazdasági térségében, ahol állítólag a világ legjobb oktatása alakult ki, ahol nagyon sok fiatal juthat el most már az egyetemi diplomához. Nálunk egyes helyeken 50%-os a munkanélküliség, kérem szépen, az Európai Unió egyes térségeiben. Ez katasztrófa. És még nagyobb katasztrófa, hogy azok, akikkel beszéltem, ilyen fiatal munkanélküliek, már nem kötnek reménységet az Európai Unióhoz, sőt, inkább problémáik gyökereként tekintenek az Európai Unióra. És ez sok nő is így gondolja, akiket igazságtalanul megkülönböztetnek egy olyan világban, Európában, ahol azt állítottuk mindig is, hogy az egyenjogúság és a szociális elbírálás egyformasága minket jellemző alapérték, és amivel itt az Európai Parlamentben is foglalkozunk régóta. Úgyhogy, ha a válság, és ez így van, főleg a nőket sújtja, és főleg a fiatalokat, és egyre több, főleg a fiatalok között a munkanélküli, és köztük a még nagyobb arányú a fiatal munkanélküli nők aránya, akkor ilyen időkben a szociális igazságosság gondolatát meg kell fogalmazni keményen, erőteljesen. És ez a kihívás, tehát, amely előtt állunk, és gondolom, hogy erről fogunk ma itt vitázni is. Nem csak a bizottsági kezdeményezésekről, vagy a parlamenti kezdeményezésekről lesz ma itt szó a titkárságot megkértem, hogy a legpontosabb adatokat adja a kezembe a nők helyzetével kapcsolatban ma reggel, és ezeket most akkor felolvasnám. 16%-a a női diplomásoknak nő, 12,4%-a ezeknek a nőknek csupán nagy cégek vezetője. Tehát a nagy cégek vezetőjének 87,6%-a férfi ez önmagában is megdöbentő. De és konkrétan a cégek elnökségeiben pedig 3,2% a nők aránya, és 16%-os a nők aránya az diplomások között. Hát akkor erről nincs mit tovább beszélni, ezt látjuk. Tehát ezért támogatjuk egyértelműen Reding asszony kezdeményezését is, amely jogilag kötelező érvényű szabályokat kíván megteremteni ezen helyzet orvoslására. Gondolom erről lesz ma szó. Nagyon sok nevet láttam a vendéglistán, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Azok a témák, az nők elleni erőszak elleni fellépés például, az anyák védelme, a mezőgazdaságban dolgozó nők védelme, és a védelmi intézkedések finanszírozása az EU-ban, a tagállamok révén és az EU költségvetéséből kemény, izgalmas témák lesznek, és mint az Európai Parlament elnökei saját témáimnak tekentem ezeket. Remélem, hogy a hosszú témalistát nem csak kipipálják ma, hanem konstruktív eh, és izgalmas vitákat folytatnak majd, és eredményeket is elérnek a viták során, vagy legalábbis esélyeket az eredményekhez vázolnak föl. Ehhez önöknek az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselők közötti vitához, és a különböző társadalmi csoportok képviselőinek pedig sok sikert kívánok. És kívánom, hogy gyümölcsöző, értékes tanácskozást és szimbolikus értelemben is jelentős tanácskozást folytassanak le. Végül pedig engedjék meg, hogy egy kérést is megfogalmazzak az Európai Parlament elnöke, ugyanis egyfajta intézmény is. És én egy vándorlegény is vagyok ebben az intézményi kötelezettségemben, néha egy helyen kéne több, egyszerre kéne több helyen lennem, és ha nem maradok itt, akkor ne vegyék ezt a tisztelet hiányának, szó sincs erről, hanem ma még, még tucatnyi reprezentatív feladatom van, ne vegyék tehát udvariatlanságnak, hogyha most a bevezető és köszönti után el kell, hogy hagyjam önöket. Sok sikert még egyszer! Thank you very much, uh, Mr. President. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Örülünk, hogy itt volt ma. Fontos ez számunkra. Ön egy két lábon járó hirdető oszlop, és jó tudni, hogy itt volt köztünk, és felhívta a figyelmet ennek az ügynek a fontosságára. Hálás vagyok ezért. Tudom, hogy egyébként nagyon elfoglalt, és ezért uh, is fontos annyira, és nagy öröm, hogy itt volt. Köszönöm. Okay. Once again, good morning everybody. Még egyszer köszöntök akkor mindenkit. Üdvözlöm itt a nemzeti parlamentek képviselőit, 25-en vannak itt, 19 kamarából és 16 tagállamból. Van 5 képviselő, két tagjelölt államból is. Szeretném itt üdvözölni az Európai Parlament képviselőit is, és üdvözlöm az első panel résztvevőit, Stark asszonyt és Parentirion asszonyt, de természetesen mindenkit üdvözlök, és örülök, hogy itt vannak, aki eljött ma erre a fontos eseményre. Több éve hagyomány, hogy tapasztalatot cserélünk, és vitázunk az ötletekről, gondolatokról a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A Nemzetközi Nőnapot először 1911-ben tartották meg. Több mint egy millióan vettek részt különböző nőjogi ügyek meg szentelve azt a napot, például, hogy a nők munkát vállalhassanak, közszerepeket játszhassanak el, Virginia Woolf is beszélt arról, hogy egy nőnek kell, hogy legyen saját szobája. Arról is beszélt, hogy a nőknek legyen saját pénzük is. Ez igaz volt akkor is, és igaz most is. A nők gazdasági függetlensége fontos ahhoz, hogy egyenlőek legyenek a nemek szerepei a társadalomban. Nem ez az egyetlen dolog, ami kell ehhez, de ez egy központi jelentőségű téma. Ezért is választotta a Nőjogi Szakbizottságunk az egyenlő fizetést, egyenlő munkáért szlógent, a 2011-es szlógenjévé. A gazdasági lehetőségek hangsúlyozása Különösen fontos most, amikor az európai országok közül több is nehézségekkel küzdött, küzdködik, és az egyenlőtlenségek növekednek. A fizetésbeli diszkrimináció és egyenlőtlenség a férfiak és a nők között egy igazolhatatlan igazságtalanság Európában. Tudjuk, hogy az ilyen parlamenti ülések Eh, mint amit most mi tartunk, nemzetközi szakértők részvételével eh, jelzést küldenek, eh, miszerint fel kell venni a harcot a diszkrimináció ellen. Először itt meghallgatjuk az első szakértői trió előadóit, ők a munkaerőpiacról fognak bele, beszélni, és arról, hogy az milyen hatással van az egyenlő fizetésekre. A második szakértői társaság különböző nemzeti parlamentek képviselőiből áll majd, valamint európai parlamenti képviselők fognak beszélni a e, legjobb gyakorlatról, e, amely hozzájárulhat a fizetésbeli különbségek felszámolásához. És a harmadik e, panelban pedig azokról a lépésekről hallhatunk, amelyeket az Európai Unió tesz a fizetésbeli különbségek felszámolása érdekében. Itt lesz köztünk az Európai Bizottság alelnöke, aki az alapvető jogokért és polgárságért felel, valamint itt lesz Törökország főtárgyalója és európai ügyi minisztere is. Bauer Edith asszony a Nőjogi Bizottság tagja, és ő a jelentés tevője annak a jelentésnek, amely az egyenlő fizetés elvének alkalmazásáról szól. Bauer asszony fogja lezárni a harmadik panelt, és beszél jelentéséről, valamint annak legfontosabb célkitűzéseiről. Ez az esemény lehetőséget biztosít majd számunkra, hogy kicseréljük a legjobb gyakorlatokat, és eh, ennek fényében lesz eh, majd ez a jelentés eh, elfogadva. Biztos vagyok abban, hogy eh, hasznos vitát fogunk ma folytatni, és ismertetjük azt a valóságot, megbeszéljük azt a valóságot, amely körülvesz bennünket. Mielőtt elkezdenénk, gyakorlati bejelenteni valóim is vannak. A parlamenti képviselők kaptak egy regisztrációs formanyomtatványt, ezen kérhetnek eh, hozzászólási időt is. A többi képvis, a többi jelenlévő a teremszolgáknak jelezheti, hogy eh, szólni szeretne. Három részben fogunk, három részre osztjuk ezt a mai eseményt. Az első tehát a munkaerőpiac szegregációjáról szól, a második rész a tapasztalatokról és a legjobb gyakorlatokról, a harmadik rész pedig arról szól, hogy az Európai Unió hogyan támogathatja a tagállamokat abban, hogy fellépjenek a fizetésbeli különbségek ellen. Önök eldönthetik, hogy melyik részhez szeretnének hozzászólni, ez is ott van a formanyomtatványon. Lehetséges természetesen minden részhez jelentkezni. A képviselők három percig beszélhetnek, és azért, hogy a lehető legtöbb hozzászólót meghallgathassuk, egy percben foglalják össze a többiek, a többi meghívott azt, amit mondani szeretne az adott témához. Most akkor elkezdjük az első szakértői trióval, és meg is adom a szót Karin Enodnak, aki az Európai Szakszervezetek Konfederációja női bizottságának elnöke. Um, dear ladies, dear gentlemen. Kedves hölgyeim és kedves uraim! Először is gratulálnék minden nőnek március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából. De szeretnék a férfiaknak is egy szép napot kívánni az ünneplő nők társaságában. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy meghívott engem az Európai Szakszervezeti Szövetség képviseletében, hogy beszéljünk a nemek esélyegyenlőségéről, a, szegre- a munkaerőpiaci szegregációról. Ez egy nagyon érdekes téma, mert a szegregáció az elmúlt 50 évben eléggé stabilan megfigyelhető volt a munkaerőpiacon. Azonban engem meglep egy picit a szlogenjük, azt mondják, hogy egyelő munkáért egyelő fizetést. Hát ez egy elég általános szlogen manapság. Az etuk sokkal inkább az esélyegyenlőség iránt érdeklődik egy olyan területen, ami relevánsabb. Számunkra az lenne a releváns a szlogen, hogy egyenlő fizetés, egyenlő értékű munkáért. Ettől függetlenül azért nagy benyomást gyakorol ránk, hogy a válság elős közepén az egyenlő fizetések témáját a napirendjükre vették, sőt annak élére. Most az egyenlő fizetés sokkal fontosabb, mint valaha, úgyhogy köszönöm. A szegregáció az vertikálisan és horizontálisan is megtapasztalható. Mit jelent ez? A nők és a férfiak különböző munkahelyeken dolgoznak, különböző pozíciókat töltenek be. Az Európai Unióban a bizottság jelentése szerint nagyon sok esetben megfigyelhető a különbség. A nők általában üzletekben dolgoznak, és egyébként sajnálom, hogy ezt kell mondjam, nem ők a legnagyobb csoport ma. A következő kategóriák a házi segítségnyújtók, az irodai titkárok, ápolók. Itt dolgozik a legtöbb nő a férfiaknál, az építőiparban, a gépjárművezetésben, kereskedelemben, illetve kisvállalkozások vezetői pozícióján. Az északi országokban, a skandináv országokban a szegregációt a következő jellemzi. Inkább a közigazgatásban dolgozik több nő, a férfiak pedig a magánszektorban helyezkednek el. Hogyha a vertikális szegregációt nézzük meg Európában, akkor azt tudjuk, hogy általában az derül ki, hogy több férfi mondhat magáénak vezető, jól fizetett pozíciót, mint nő. A fizetésekbeni különbség az ahhoz kapcsolódik, hogy nők és férfiak különböző ágazatokban, különböző munkahelyeken dolgoznak, de a nők és a férfiak különböző szinteken is dolgoznak a hierarchiában. A nők alulreprezentáltak az egyes ágazatokban és vállalatokban a jól fizetett pozíciókban. A munkaerőpiaci szegregáció valószínűleg a fő oka a bérollónak, tehát hogyha a legtöbb ágazatban és szakmában jobban kiegyensúlyoznánk ezt a részvételt, akkor sikerülne a bérollót csökkenteni a nők által dominált munkahelyekre és szakmákra kellene összpontosítani. Manapság nincs akadálya annak, hogy egy nő vagy férfi olyan képzettséget, oktatást és munkát válasszon magának, amelyet akar. És általában a lányok jobban is teljesítenek az iskolában, tehát jobb jegyeik vannak. Vannak más magyarázatok is arra, hogy a nők miért választanak bizonyos szakmánkat és bizonyos oktatást maguknak azt mondják, hogy hát a nők így érdeklődnek, ilyen érdeklődési területük van, és így magyarázzák a munkaerőpiaci szegregációt. Azt elmondják, hogy igen, a nők jobban szeretnék kiegyensúlyozni a munkát, a magánéletet, több időt kívánnak a barátaikkal, a családjukkal eltölteni, ez fontosabb, mint mondjuk a karrier és azt is elmondják, hogy általában, különösképpen a nők által dominált munkahelyeken többen dolgoznak részmunkaidőben, mert ott jobban elfogadják a részmunkaidőt, mint egy olyan munkahelyen, ahol több a férfi alkalmazott vagy dolgozó. Hát ez a helyzet nem fogja segíteni a nőket, hogy a lemaradást behozzák már, ami a fizetésben tapasztalható a férfiakhoz képest de elő lehet állni egy másik magyarázattal is. Ez szerint a nők azért döntenek a részmunkaidő mellett, mert a férfiak egy férfias állást szeretnek maguknak, azaz teljes állás plusz túlóra. Én azt mondanám, hogy a részmunkaidő választása nem mindig szabad választás. Elképzelhető, hogy a nőnek csak ez az egyetlen lehetősége van egy nők által dominált ágazatban vagy szakmában a részmunkaidő választása nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy milyen felelőssége van a nőnek még otthon, hogy hogyan osztják meg a házi munka, illetve a gyereknevelés feladatát a férfival. Hogyha részmunkaidőben dolgozik valaki, és így is folytatja, akkor elég valószínű, hogy a szegénység csapdájába esik. Kevés lesz a fizetése, és végül pedig nagyon alacsony lesz a nyugdíja. Sajnálatosan nagyon sok nő erre nem ébred rá, csak túlságosan későn. És így már nem tudják megfordítani ezt a szerencsétlen és nagyon nehéz helyzetet. Van azonban egy másik tendencia. A jól képzett nők, magasan képzett nők kevésbé választják a részmunkaidőt, és ha igen, akkor is csak egy rövid időszakra. Nagyon nehéz megoldani az alulértékeltséget is. Általában az alacsonyan fizetett dolgozók körében tapasztalható ez meg. Pedig ez fontos eszköz lehet, hogyha nem túl részletes. Láttuk azt, hogy ha kiértékeljük ezeket a munkahelyeket, tehát ilyen értékelő rendszereket használunk, akkor fénydelül arra, hogy valakinek a munkáját nem becsülik meg eléggé, nagyon nehéz ilyenkor a megfelelő szintre fölemelni az érintett béreket, akkor is, hogyha ennek az értékelésnek a köszönhetően fényderült a helyzetre. És mi a helyzet a vezető pozíciókkal? Kevesebb nő ül vezető pozícióban, mint férfi, akkor is, hogyha szeretnének ilyet. A nők számára nagyon gyakran nehéz összeegyeztetni a kisgyerekek nevelésével, a családi felelősséggel a vezető pozíciónak a betöltését. Így tehát a menedzsment pozíciókban hozzájárul az egyenlőtlenség a bérolló növekedéséhez. Végül pedig a szegregáció csökkentése csökkentheti a fizetések közötti különbséget, de ez a kollektív szerződésektől is függ. A legfontosabb az az, hogy milyen ereje és akarata van minden szociális partnernek, illetve politikai intézménynek arra, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat. A döntéshozóknak az a feladata, hogy a legmegfelelőbb eszközöket megtalálják és biztosítsák arra, annak érdekében, hogy a nők és férfiak is beléphessenek a munkaerőpiacra, és ott is maradhassanak. Önöket az EU intézményekben arra kérjük, hogy koherens politikát dolgozzanak ki erre a területre. Vállalják a felelősségüket, és például állapodjanak meg a szülési szabadságról szóló irányelv, kapcsol, irányelv kapcsán. A munkaerőről szóló, munkaidőről szóló irányelv tartalmaz néhány családbarát rendelkezést, de mint mindig, minden esetben két fél van, amelynek meg kell állapodnia az ügyben. Én nagyon remélem, hogy most sikerül elérni ezt a megállapodást. Természetesen mindenki szeretné a célkitűzéseket elérni, a 2020-as stratégia célkitűzéseit elérni. Ambiciózusak a célok, 75%-os foglalkoztatottság a nők és férfiak esetében. Hát ahhoz, hogy ezt a valóságban el tudjuk érni, az szükséges, hogy minden érdekelt felismerje, hogy erős, koherens politikákra van szükség, amelyek támogatják a munka és magánélet harmonizálását, tehát ez azt jelenti, hogy jobb gyermekellátó intézmények kellenek, de jobban kell szabályozni, jogilag is a munka és magánélet összeegyeztethetőségét. Az intézmények munkája nagyon fontos, és az is fontos, hogy ezeket a témákat, amelyek mindenkit érintenek, napi rendjükre veszik, és közös célokat, útmutatásokat fogadnak el. De én azt gondolom, hogy a nemzeti parlamentek szerepe az igazán kulcsfontosságú, hiszen ezek gyakorolnak nyomást az EU-ra, hogy új esélyegyenlőségi eszközöket fogadjon el, illetve hogy az EU jogszabályokat megfelelő módon hajtsa végre ezen a területen. A nőkbe és a családokba befektetni mindig nagyon jó befektetés az Európai Unió számára és a 2020-as stratégia szempontjából is. Tehát én sok sikert kívánok ehhez a nagyon fontos munkához. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Enodasszony. Most pedig a következő hozzászólónk, Anyeta Stark, aki közgazdász professzor Svédországból. Parancsoljon! Celebrating the International Women's Day is all... A Nemzetközi nőnapnak tulajdonképpen a harag és a mm, síralom napjának kéne, hogy lennie, mert világszerte nők milliói áldozatai a szexuális erőszaknak, a jogegyenlőtlenségnek. De mégis szeretnék ünnepelni is ma, mert van azért siker is, amit el könyvelhetünk globálisan, ez az oktatás területén mutatkozik. Az utóbbi 50 év során jelentősen nőtt az EU-n belül és az OECD országokon, sőt a világ országaimban is általában a nők aránya az oktatásban. Gyorsan. Tehát nagy haladást értünk el, és ezt érdemes ünnepelni. Lenne néhány megjegyzésem arról, hogy milyen összefüggések vannak az oktatás és a munkaerő piac között a szegregáció vonatkozásában. Mert manapság, amikor gazdasági átalakítás zajlik, ördögi kör alakulhat ki, a szegregáció ördögi köre, ha nem jól hajtjuk azt végre, ugyanakkor pozitív visszasatolást is el lehet érni, hogyha jól hajtjuk azt végre. És óriási esélyek vannak a gazdasági átalakításban Társadalmunkban a női szervezetek segítségével kell garantálni, hogy a társadalom fele kompetens, érdemi módon tudjon hozzájárulni az előrehaladáshoz, és őt megillető funkciókban. Az EU szintjén pedig azt kell eldöntenünk, hogy hogyan lehet minden nőnek ugyanannyi esélyt adni, ugyanannyi pénzért, mint amennyi a férfiakat illet, és persze amelyre maguk a nők és férfiak is rászorulnak. Néhány tény. A nők adják ma az egyetemi végzősök többségét az OECD országok szinte mindegyikében. Azért OECD statisztikát használok, és nem EU statisztikát, mert széles körű nemzetközi kitekintést szeretnék adni. Tehát többen vannak a nők a felsőoktatásban, és bizonyos szakmákban, az egészségügyben, és általában a művészeti és humán szakmákban. Azokban, azok a területek, ahol még mindig a férfiak dominálnak, az a mérnöki ipar, az építkezés, építőipar, illetve e, egyéb műszaki szakmák. De minden más területen a nőknek több a diplomája ma már. És ez persze a munkaerőpiacon is meg kéne, hogy mutatkozzon. Majdnem minden területen ugyanakkor a férfiak többen vannak, és különösen a három említett tipikusan férfi területen, de 30 évvel ezelőtthez képest sokat változott a helyzet, most már egyes részágazatokban nem a férfiak vannak többségben. Az OECD-n belül a nők között magasabb a sikeresebb diplomázók aránya, mint a férfiak között. 46%-a a nőknek rendelkezik felsőfokú végzettséggel, a férfiaknál ez 31 százalék, tehát 15 os különbség van, 15 százalék pontos különbség van a férfiak és nők között. A nők régóta már többségben vannak a felsőoktatásban, de az írástudóság szempontjából is a írás írástudósági programok, vagy namibiai programok, vagy az egész éven át tartó tanulás programjai Kelet-Ázsiában, Latin-Amerikában is főleg nőket alkalmaznak és segítenek. A nők tehát szeretik az önképzést, a képzést. Ezzel együtt azonban mindenhol a férfiak vannak vezető pozícióban a társadalomban többségben. A gazdasági hatásai a, maga, a felsőoktatásnak több ö, szempontból vizsgálhatók. A személyes magánszempontból és a társadalom szempontjából. Az OECD ö, mérőszámai a, a közkiadások szempontjából vizsgálják ezt a hatást. A magán szféra ban a, jobban értékeli a felsőfokú végzettséget, mint más ágazatok, és a felsőfokú oktatás minden országban többnyire összefüggésben hozható a sikerességgel. Ugyanakkor az OECD országok átlagában, és ez elég sok országot jelent, ideértve Mexikót is, a férfiakat 170 ezer dollárral átlagban jobban fizetik meg évente, hogyha van felsőfokú végzettségük, mint a nőket. A nők számára 110 ezer e, USA dollár ez a megbecsülés, tehát 65 ezer dollárral évente kevesebb. Miért? Azért, mert mégiscsak a férfiak vannak többségben ugyanolyan végzettséggel a jó szakmákban. És az állami ágazatban, illetve a költségvetés szempontjából, ha azt vizsgáljuk meg, hogy kibe érdemes befektetni, akkor ö, 91 ezer euró a megtérülés a férfiaknál, és 55 ezer a nőknél. Tehát a, a férfiak többet keresnek olyan szakmákban, ahol ugyanolyan kompetenciákra van szükség felsőfokúra végzettségre, tehát így a férfiak több adót is fizetnek, és ezért jobban megéri az államnak is őket erőnyhöz juttatni. De miért adjuk azokat a szakmákat, amelyek ugyanolyan képzettséget igényelnek férfiaknak és nem nőknek? Ez viszont már illogikus, és az OECD le is vonja a logikus következtetést, hogy a 2011 utáni céloknak ezekre kell irányulniuk. De az OECD sem tesz konkrét javaslatokat. Miért kevesebb a férfi a felsőoktatásban? Nem, nem szeretik a pénzkeresést? Nem. Többet keresnek még többet keresnek a nőknél, hogyha nincs felsőfokú végzettségük. Tehát akkor is jobb a dolguk, hogyha nincs felsőfokú végzettségük. Nem szeretnek a férfiak tanulni? Ezt nehéz megválaszolni. Miért van az, hogy a nők vannak többségben a felső oktatásban, ha ut- utána mégis kevesebbet keresnek, mint a velük együtt végző férfiak? Ha megnézzük az Európai Unió jövőjét, hol látunk munkaerő hiányt, potenciális munkaerő hiányt? Az Európai Unió csak a kampányok csak a nőkkel foglalkozik, pedig a férfiakkal is kéne foglalkozni, tehát a nőkeket akarják bevonni a műszaki szakmákba jobban, de ha ezek sikeresek is lennének, és el is fogadjuk ezt a fajta nemek közötti különbségeket az ágazatok között. A férfiakat kéne inkább ide irányítani, hiszen nekik hagyományosan van ilyen szerepük, de a férfiak nem hagyják magukat kiképezni mérnököké újabban. Tehát az Európai Unió csak olyan értelemben koncentrál a nőkre, hogy a már meglévő különbségekre alapozza a stratégiáit de nem a jövőre. És ebből a jelenlegi helyzetből még azt is le lehetne vonni azt a következtetést, hogy a nőket ne erőltessük a felsőoktatásba, de remélem, hogy senki nem jut erre a következtetésre. A legfontosabb, legjobb dolog az lenne, hogy továbbra is a nők menjenek felsőoktatásba, de egyre több területre, de a férfiakat is ki kell rázni a, a komfortzónájukból, és őket is terelni kell a műszaki szakmák irányába. Gondoljanak bele, hogy az EU-ban milyen sok változás volt a tagság tekintetében. Most itt csatlakozom Schulz úr bevezetőjéhez. Ha válsághelyzet van, akkor az oktatás, az egészségügy, a ahol a nők most is dominálnak, szenvedik meg leginkább a válságot. Ezért nagyon fontos, váltani, és attól a modelltől elszakadni, amilyet sok tagállamban még mindig alkalmaznak, ahol attól tartanak, hogy a nők túlzottan nagy arányban vesznek részt, és így élik föl az állami támogatásokat a felsőoktatásban. És eh, vegyük észre, hogy a nők amikor felsőoktatásba mennek, akkor a saját, sokszor saját felelősségükre és saját költségeikre képeztetik magukat, és hozzáadott értéket teremtenek. Tehát minden oktatási formában a nők kéne, hogy a normát adják, és inkább a férfiak miatt kéne most már lassan aggódni, hogy nem jutnak el oda az oktatás területén, ahol nekik lenniük kellene a tudás, a tudás megszerzése, a kvalifikációk területén. Ez egy újszerű megközelítés, gondolom, de valójában így is lehet látni ezt a területet. Mert az egyik oka annak, hogy a férfiak miért nem mozdulnak olyan ágazatokba, ahova mehetnének, azért, mert túl jól keresnek azokban az ágazatokban, ahol hagyományosan játszák a szerepüket és így szorítják ki a nőket. Tehát a nők jobban adaptálódnak a kihívásokhoz. Ha azt nézzük, hogy 3,2% a nőknek van csak vezetőbeosztásban nagy cégeknél, ez azt is kimondja, hogy 96,8%-át ezen állásoknak férfiak töltik be, miközben tudjuk a férfiakról, hogy alacsonyabb az az oktatási kvalifikációjuk, mint a nőknek általában. Tehát nem csak többet keresnek, hanem jobb vezető beosztásokban vannak, hisz, miközben képesítésük, végzettségük átlagosan alacsonyabb a nőkénél. Thank, thank you very much, uh, Mr. Köszönjük Stark asszonynak. Paront Tirion asszony következik az Eurofound képviseletében. Sorry, microphone. Uh, thank you very much for the uh, invitation and... Köszönöm a meghívást. És köszönöm, hogy uh, a két kollega ilyen provokatívan indított, mert uh, jó lesz a vita, remélem. Én szintén a nők munkaerőpiacon betöltött szerepéről szeretnék beszélni, és építek arra, mindarra, mindazokra a dolog, dolgokra, amelyeket az előző két kollega felvetett, a választásokról, a tár, milyen társadalmat akarunk, hogyan akarunk férfiak és nők együtt élni a társadalomban, és ehhez a megtérülés koncepciójából indulnék én is ki, amiről Anyeta is beszélt. Először is a gender szegregáció a munkaerőpiacon egy tény. Hallottunk erre vonatkozóan adatokat, én ehhez csak néhány adatot tennék hozzá. Az Európai Munkakörülmények Felmérés alapján 35, 34 európai országban tartottuk a felmérést, és a férfiak 75%-a dolgozik vegyes munkahelyen, 22%-a a nőknek dolgozik csak vegyes munkahelyeken, tehát a nőknél a többség olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem igen vannak férfiak. Tehát ez a foglalkoztatási adat, aztán vannak ágazati adatok, például eh, a férfiak eh, az építőiparban, az iparban, a nők pedig eh, az egészségügyben vannak, a férfiak nagyvállalatoknál, általában a nők kisvállalatoknál dolgoznak. Tehát tényleg nagy a szegregáció a szektor alapján, ágazat alapján és a vállalat méret alapján. Aztán beszélünk még az üvegplafonról, ez is mérhető hogyha megvizsgáljuk az adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez az üvegplafon 91 óta úgy mérjük, hogy 91 óta 6%-kal nőtt azok száma, akiknek nő a főnökük ami azt jelenti, hogy most 22% a munkaerőnek rendelkezik női főnökkel, hogyha 45%-ot akarunk elérni, ami a nők aránya a munkaerő piacon, vagy 50%-ot akarunk elérni, akkor 40-60 év szükséges ahhoz, hogy a nőket menedzsment pozícióba hozzuk fel, kivéve, hogyha valami alapvető hozzáállásbeli változtatást nem eszközölünk. Tehát tényleg létezik ez az üvegplafon. Itt nem csak a menedzserekről van szó, hanem arról, hogy milyen menedzser lehet vezetett a nő. E, egy nő általában kisebb csapatot menedzsel, részmunkaidős e, munkavállalóknak a főnöke, e, és nagyobb az egyenlőtlenség ezeken a területeken. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy persze van ez a fizetésbeli különbség, de a nők általában alacsony fizetést kapnak. A teljes karrier hossz során, a teljes karrier során alacsonyabb fizetést kapnak a nők, 35% különbség, ez a karrier során végig megmarad, és megkérdőjelezi annak a lehetőségét, hogy független életmódot vezessenek. Tehát létezik ez a gender szegregáció, több formában, több változatban jelenik ez meg. A másik dolog amiről beszélni szeretnék, az a gondozás témája, mert itt jelenik meg minden egyszerre, és itt kell komoly választásokat, itt vagyunk komoly választási pozícióban. 75% a, a, nők, a nőknek és férfiaknak vegyen részt a munkaerőpiacon. Ez az egyik európai célkitűzés. Tehát itt már egy választást megléptünk, egy, egy, egy célkitűzést megfogalmaztunk. Nem gondolkoztunk el azonban azon, hogy ennek a célkitűzésnek mik lesznek a következményei, mert tudjuk, hogy eltérnek a férfiak és a nők gondozásban játszott szerepei. El kell döntenünk, hogy a gondozás eh, milyen arányban lesz ezentől eh, fizetett tevékenység, és eh, azt is el kell döntenünk, hogy milyen gondozói munkahelyeket fogunk létrehozni. Eh, például eh, figyelembe vesszük-e a eh, fizetést, nőknek azt mondjuk-e, hogy kapnak gyermekgondozási díjat, illetve egy időszakot rendelkezésükre áll, amikor nem kell dolgozniuk, vagy felajánljuk nekik, hogy valaki egyénileg fogja gondozni, ellátni a gyerekeiket, vagy valamifajta kollektív megoldást találunk ki. Tehát ezek megint olyan választási lehetőségek, amelyeken el kell gondolkoznunk Európa minden országában. Ez megint csak nagyon fontos azért, mert a munkahely minőségét, a kereseteket befolyásolni fogja, valamint azt is, hogy a nők milyen arányban fognak részt venni, illetve milyen nők, a nők közül kik fognak tudni részt venni a munkaerőpiacon, és ők milyen szüléssel kapcsolatos döntéseket hozhatnak meg. Korábban elfogadtuk a barcelonai kötelezettségvállalásokat, amelyek a gyermekgondozásról szóltak. Megint csak el kellene gondolkozni, hogy ez hogy valósul meg. Nem csak gyermekgondozásról van szó, hanem, van szó, hanem az egész iskolai infrastruktúráról, és arról, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a nőknek a munkahelyen vállalt szerepét a gyerekneveléssel, és akkor itt még nem is beszéltünk, pedig kellene a fogyatékkal élőkről, illetve az idősekről, mert még azok a nők, akik nem vállalnak gyereket, azoknak is gyakran gondos, gondoskodniuk kell a szüleikről például. Tehát ezek a választási lehetőségek, a gondozást meg kell szervezni, mégpedig különböző módon szervezhetjük meg, figyelembe véve a munka helyek minőségét. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a, az idő. Mert a nők adott esetben munkát vállalnak, vagy másodállásba is mennek, és utána hazamennek, és nem fizetett munkát is végeznek. Érdekes megfigyelni a részmunkaidős nőket, hogy mennyi időt töltenek különböző típusú munkákkal. Ez a hamupipőke effektus, hogy hogyan lesz hercegnőből cselédlány valaki, a este, és végez fizetés nélküli munkát. Egy részmunkaidős nő gyakran hosszabb időt tölt munkával, mint a férfi, aki úgymond egész munkaidőben dolgozik, mert hát nyilván hozzászámoljuk a nem fizetett elvégzett munkát is. Ez mindehhez szükség van egy új társadalmi infrastruktúra, egy szociális infrastruktúrára, szükség van a munkaidővel kapcsolatos szabályok meghozatalára, amelyek adott esetben lehetővé tennék a nők számára, hogy részt vegyenek a munkaerőpiacon, akár részmunkaidőben, vagy, vagy más módon. Szintén fontos megvizsgálni a társadalom hozzáállását ezekhez a e, problémákhoz. Ha megkérdezzük a nőket, hogy mennyire tudják kiegyensúlyozni a munkahelyi e, elvárásokat a családi elvárásokkal, akkor e, a nők tudják, hogy ez nagyon nehéz kiegyensúlyozni. A nők és a férfiak különböző alapfelvetésekből indulnak ki. A férfiak Eh, csak akkor jönnek rá, hogy gyermekük, hogy bonyolult a helyzet, amikor gyerekük van, még a nők eh, már eleve ismerik eh, azokat a problémákat, amelyekkel szembesülnek. Próbálnak mindent megszervezni a gyerek gondozásától, a gyerek óvodába és iskolába hordásától kezdve. A felmérésünkben e, szerepelt egy olyan rész is, amely arról szólt, hogy hogyan lehet az idővel gazdálkodni hogyan el tudnak-e a munkahelyről szakadni egy-egy órára akkor, hogyha a szükség úgy hozza. A felmérés szerint a férfiakat könnyebben elengedik a munkahelyükről ilyen szükséghelyzetekben, mint a nőket. Tehát meg kell vizsgálnunk a munkaidő beosztást, a munkaidő rugalmasságát, és azt, hogy ehhez milyen a hozzáállás. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az a szegregációval kapcsolatban a kockázatok témaköre. Tudni kell, hogy egyes foglalkozásokkal milyen kockázatok járnak. Ezeket a kockázatokat világossá kell tenni, és preventív módon fellépni a kockázatok ellen. Amikor vizsgáltuk a nehéz fizikai munkavégzést, akkor azt láttuk, hogy nagyon kevés nőnek kell mondjuk nehéz dolgokat, nehéz tárgyakat cipelnie. De ha úgy tettük fel a kérdést, hogy embert kell -e emelnie, akkor sokkal több nő válaszolt úgy, hogy nehéz súlyokat mégis kell emelnie. Tehát olyan munkakörülményeket szeretnénk eh, kialakítani, amelyek fenntarthatóak, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy eh, kiteljesítsék képességeiket, ehhez eh, többféle szinten, többféle célzott intézkedést kell hozni, eldönteni, hogy mit akarunk elérni, és figyeljünk oda a jelenlegi válságra is, hogy annak ellenére is tartsuk a jó irányt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Peron Tirion asszonynak. Most pedig megadjuk a szót a teremben ülőknek. Van listánk. Köszönöm először is azt, hogy a három szakértőnk eh, ilyen értékes hozzászólással eh, érkezett. És akkor most eh, Megadom a szót a közönségnek, tehetnek fel kérdéseket, tehetnek megjegyzéseket. Barbara Boris Domiskának adom meg a szót, aki a lengyel szenátusból érkezett. Három percet kap szenátor asszony. Bardzo panie przewodniczący, ponieważ występuję jako pierwsza, proszę o malutki bonus czas. Köszönöm szépen. Elnök úr. Tudom, hogy kevés az idő, Elkezdem. A lengyelországi munkajogi törvényben benne van az, ami a mai konferenciáknak a címe. Ez a 141-es cikkében van benne a Lisszaboni szerződésnek is. Minden tagállama az Európai Uniónak egységes fizetést kell, hogy ajánljon férfiaknak, nőknek egyaránt ugyanazért a munkáért. A német kabin panaszkodik, hogy túl gyorsan olvassa fel a lengyel hölgye szöveget. 8 millió ö, ö, nő dolgozott, és 9,8 millió férfi Lengyelországban, és nagyon különböző volt az ő fizetési szintjük. A közalkalmazotti szférában 695 zloty az átlag különbség a fizetésben, a magánszférában a német kabin ismét ö, ö, azt üzeni a magyar kabinnak, hogy nem tudják tolmácsolni lengyelből a tempó miatt a hölgyet. Ö, tehát a magánszférában ez a különbség ugyancsak megvan és főleg a vezető posztokban. 2010-ben kevesebb a nő. Átlagban 8500 itt kerestek a férfiak, férfiak, míg a nők csak 6000 zlotyi, tehát 2000 zlotyi volt a különbség, és a középvezetők között pedig kb. 1000 zlotyi volt az átlag különbség. Nyilván vannak eredmények, de a különböző elbírálás továbbra is tart, különböző ö, ö, módokon lehet ezt torzítani, ezt a képet a gyerekek miatt, a szabadság kiosztása arányával, és így tovább. Tehát nem javult a helyzet 2011-ben, a különböző szerzők is megállapítják, akiket itt mind felsorolok szövegemben, a nők a legnagyobb cégeknél 5960 zlotyit kerestek, míg a férfiak ugyanilyen posztokon 8000 zlotyit. Vagyis a projektmenedzsment szintjén ö, ö, 6000 és 8000, vagyis 2000 zlotyi különbség volt köztük, ez 34%-nak felel meg, és a középvezetők között 5973 nőknél 4000 400 volt a fizetés, ez 1563 zloty átlag különbséget jelent. A legnagyobb különbségeket azonban azok körében tudtuk megalapítani, akiknek csak alapfokú végzettségük volt, vagy még az sem. 65%-át keresik a nők ebben a körben annak, amit a férfiak és mind, annál nagyobb a különbség a fizetések között, minél idősebbek a nők és a férfiak. A 40 év fölötti nőknek sokkal kevesebb az esélye magas fizetési kategóriába jutni, mint az ilyen férfiaknak, és azért, mert ugye többször abba kell, hogy hagyják a munkát, a gyerekek gyerekgondozás miatt, és lemaradnak fizetésileg ilyenkor, és egyéb hátrányok is sújtják őket. A közférában ugye a költségvetés megszorítások különösen fenyegetik az ő álláshelyeiket. És persze nyilván sokkal több a családi feladatuk, vagy többet vállalnak a családi feladatokból a nők, és egyértelműen ezek eredőjeképpen a német kabin ismét, és az elnök is most már próbálja félbeszakítani a felszólalót, mert le is járt az ideje. Egy négy oldalas szövegnek a második oldalát olvasta fel a hölgy. És a, a nyugdíjreformok is nagyon hátányosan hatottak a nőkre. 67 év lesz Lengyelországban hamarosan, az, és itt most már félbeszakította az elnök a felszólalást. Köszönjük szépen az érdekes hozzászólásokat, megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy egyébként mindez a második panel témájához tartozik inkább, és itt szeretnék mindenkit emlékeztetni még arra is, hogy a képviselők is nyugodtan feltehetik a kezüket és hozzászólhatnak a vitához. Kérem, alaposan gondolják mindig át, hogy hogyan járnak el. Ha felolvasnak egy szöveget, én tudom magamról, hogy nagyon könnyű elragadtatnia magát az embernek, és aztán nagyon gyorsan olvassa a szövegét, de a tolmácsok rendkívül nehéz feladattal néznek szembe ilyenkor, ha ekkora sebességgel felolvasott szöveget tolmácsolnak, nem tudják követni a gondolatainkat. Tehát mindenkit kérek arra, hogy lassan, érthetően beszéljen, hogy a tolmácsok megfelelő munkát tudjanak végezni. Köszönöm. Most pedig Elizabeta Rampi következik az olasz szenátusból parancsoljon. Maximum három perc, és kérem a panelhez intézett kérdésekre, megjegyzésekre összpontosítson. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a lehetőséget, hogy egy ennyire fontos témát itt vitathatunk a mai napon. Ez nagyon fontos a világ minden nője számára ez a mai nap. Olaszországban a nők részvétele a munkaerőpiacon még sajnos távol áll attól, hogy elérjük a Lisszaboni célkitűzéseket. Azok a nők, akik dolgoznak, csak 46,1%-ot tesznek ki a 2010-es adatok alapján. Észak, az ország északi és déli része között különbség van. Úgy látjuk, hogy északon 56% fölötti a női foglalkoztatottság, délen pedig alig éri, ezt, alig éri el a 30%-ot. A nők leginkább olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol alacsony a fizetés, gyakran sztereotípiákhoz kapcsolódnak ezek a munkahelyek, nagyon kevés lehetőség van karrierépítésre, és gyakran részmunkaidőben dolgoznak. Plusz még a családi feladatok is, a háztartásbeli feladatok is az ő vállukat nyomják. Annak ellenére, hogy jó törvényeket fogadtak el, és több intézményi szinten kötelezettségvállalások történtek, a hétköznapi élet nem változott meg, ezt még súlyosbította a válság. Kevés az erőforrás, kevés az aktív politika, amely támogatná a női foglalkoztatottságot, azt, hogy összeegyeztessék a munkát a családi élettel hiányoznak a megfelelő szolgáltatások. Hogyha ezeket a tényezőket összeadjuk, és még hozzatesszük egy igen férfiak dominálta kultúrát, akkor látjuk, hogy mekkora kárt okoz ez a nőknek, illetve az egész gazdaságnak, hiszen a foglalkoztatási szegregáció az nem csak az egyenlőséget megszüntető tényező, hanem a rendszer hatékonyságát is tönkreteszi, a fejlődés lehetőségét is aláássa. És azt se felejtsük el, hogy Olaszországban Olaszország Európában az az ország, ahol a legtöbb a női vállalkozó. És megoszlanak a szerepek a családban, diszkriminációt szenvednek el a nők a, munka, a munkához való hozzáspérésben, a szerződésekben, a karrierépítésben, a hierarchikusan felépített szervezetekben. Tehát ez mind-mind akadályt jelent azelőtt, hogy az egyenlő bánásmód elvét megvalósítsuk a foglalkoztatásban. A nemi sztereotípiák, kulturális tényezők még mindig nagyon erősen jelen vannak, és biztos vagyok abban, hogy ezek is a fő okai annak, hogy a horizontális és vertikális szegregáció még mindig jelen van, és ez súlyosan, hátrányosan érinti a nőket jövedelmezési szempontból is, de a társadalom is elszegényedik, mert a fele, a társadalom fele gyakorlatilag nem tudja kiteljesíteni magát, az ő intelligenciájukat, képességeiket nem használjuk ki. De nem csak a gazdasági fejlődés vagy a versenyképessége sikernek áldozatul, hanem a civil társadalom, a demokrácia fejlődése is. A jó jogi normák, tájékoztató kampányok, talán segíthetnék azt, hogy nagyobb legyen a társadalmi igazságosság, az egyenlőség. A munkaerőpiac reformja amelyet közösen hajtunk végre, lehetne Olaszországban egy valós eszköz. Ezzel tudnánk modernizálni az országot a nemek szempontjából is, úgy, hogy az új generációkban a hölgyeket segítsük. A politikai vita, amelyben a szakszervezetek is, szakszervezetek is részt vesznek a munkaerőpiac reformjáról, de erről is szól, elismerik azt, hogy a munka feltételeket javítani kell a nők számára, illetve a támogató szolgáltatásokat is, tehát a családot támogató szolgáltatásokat is javítani kell. Rögtön befejezem, elnök úr. Ami a nyugdíjakat életi, Olaszország hatalmas munkát végzett ezen a téren, hogy a hatalmas adósságot sikerüljön csökkenteni. De mindenkinek el kell, mindenütt el kell kerít, kerülni azt, hogy csak ilyen drasztikus intézkedésekkel lehessen megoldani a helyzetet. Zárásként pedig mindenki, minden nőnek minden jót kívánok, és azt, hogy ismerje el a saját értékeit, hogy szabadon megválaszthassa a saját életútját, a saját tapasztalatainak, véleményének alapján, nagyon jó munkát kéne, kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy senkinek ne kelljen feladni az anyasságot azért, hogy dolgozhasson, és hogy minden fontos célkitűzést megvalósíthasson a saját életében. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Én tudom, hogy három perc is nagyon-nagyon rövid időnek számít. Hát én politikus vagyok, tudom, de mégis mindenkit arra kérnék, hogy próbáljunk ragaszkodni ehhez a három perchez, mert akkor többen tudnak szólni, így mindenki elmondhatja a gondolatait, hogyha betartjuk a három percet. Most pedig Krista Klaus következik, európai parlamenti képviselő, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, eh, elnök eh, úr és köszönöm az itt elhangzott előadásokat, és sok új információt kaptunk. Fontos és érdekes volt hallgatni azt, hogy a az egyetemi végzettséggel nem rendelkező férfiak néha előnyöket élveznek az egyetemi végzettséget szerzettekkel szemben. Érdemes erről is elgondolkodni. Hallottuk azt, hogy a munkaerőpiacon is létezik nemi szegregáció, és ez tényleg nem pozitív dolog. Szeretném tehát föltenni a kérdést a szakértőinknek. Nem támogatjuk-e mindezt akkor, amikor gender budgetingot vagy nemi kvótákat kérünk, amikor kvótákat követelünk a nők számára az egyes szakmai területen, szerintem ez egy ördögi kör kialakulásához fog vezetni. Hogyan lehet ebből az ördögi körből kilépni? A másik munka a házi munkával, a másik kérdés a házi munkával kapcsolatos, hogyan lehet értékelni a házi munkát. Beszélt arról, hogy itt nagy társadalmi döntéseket kell hozni. Nyilván ez eh, tagállami szinten is eh, igaz. Eh, meglepő, hogy Andor biztos arról beszélt, hogy mennyire jó dolog, ami Németországban van, hogy milyen gyermekgondozási pénzeket fizetnek ki a gyermeket vállaló nőknek. Azt gondolom, hogy ezt a tagállamokra kell hagyni, hogy ezt eldöntsék. Aztán a szociális jellegű munkákkal kapcsolatban elmondom, hogy drága az, hogyha nők maguk végzik, olcsóbb, hogyha más végzik. Eh, ingyen van, hogyha nő maga végzés, drágább, hogyha egy alkalmazott végzi. Eh, ugyanakkor ennek a munkának van társadalmi értéke. Sok nő akar eh, anya lenni, és az ő érdekeiket is figyelembe kell vennünk. Selena Diego következik a spanyol szenátusból. Buenos días a todos y a todas. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Nagy öröm, hogy itt lehetek, elnök úr, és először is szeretnék gratulálni önnek is, hiszen ő, a, ön a Nőjogi Bizottság elnöke, én nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz ez kivétel, talán végül szükség lesz majd a végén egy esélyegyenlőségi bizottságot létrehozni a férfiak jogaival foglalkozandó. Nos, tehát Spanyolországból kiindulva meg kell mondjam, hogy 30 évre visszatekintve nagyon sok változáson átment a spanyol munkaerőpiac, rengeteg változás történt, a nők bekerültek az oktatásba, az egyetemekre, a munkahelyekre, tehát szinte mint egy robbanás szerűen megváltozott a helyzet. De Azonban, ha megnézzük a valós számadatokat, akkor látjuk, hogy még mindig rengeteg a tennivaló. Sok az aggály, a spanyol, donnák, a spanyol nők aggódnak, gazdasági válság van, és a gazdasági válság pont a legérzékenyebb ágazatokat érinti. Én nem attól érzem magam nap, mert nő vagyok, de azért gondolom mindenki megérti, hogy a gazdasági válság esetében bármifajta reform, ami mondjuk az elbocsátásokra hatnak ki, természetesen közvetlenül az állampolgárokat, a legkiszolgáltatottabb állampolgárokat érinti. Mindannyian állampolgárok vagyunk. Van egy adat, ami engem nagyon foglalkoztat, és szerettem volna elmondani önöknek. Egy spanyol szakszervezet, a Munkások Szövetsége adatai szerint a nők minden évben 59 nappal többet kellene, hogy dolgozzanak ahhoz, hogy ugyanazt a fizetést megkeressék, mint egy férfi. Tehát ez azt jelenti, hogy minden évben 59 nappal több munka azért, hogy egyforma munkát, egyforma fizetést kaphasson egy nő és egy férfi. Tehát ennyivel keres kevesebbet egy nő ugyanabban a munkakörben, és ez engem nagyon aggaszt. A másik pedig a munkahelyek elvesztése, ugye kiveszíti el a munkáját általában, hogyha egy nő elveszíti a munkahelyét, akkor sokkal kevesebb a lehetősége arra, hogy nyugdíjat is kapjon, pláne még azt megnézzük, akkor a nyugdíjak összehasonlításában is kiderül, hogy a nők nyugdíja alacsonyabb. Nem emlékszem pontosan ki volt az Európai Parlamentben ennek a témának az előadója, de mindenképpen szerettem volna fel hozni ezt a témát is, aki beszélt ugye az egyetemeken való látható, tapasztalható helyzetről, és sok vita folyt arról, hogy a nők beiratkozzanak-e az egyetemekre, vagy sem. Aztán természetesen a nők elleni erőszak is egy súlyos kérdés. A munkaerőpiacon az, hogy milyen szerződéssel alkalmazzák a nőket, szintén egy nehéz kérdés, ez engem nagyon aggaszt, és minél inkább mélyül a válság, annál inkább megfeledkezünk rengeteg dologról. Most az én hazámban több tüntetés is van, az emberek kivonulnak az utcára, és én felteszem magamnak azt a kérdést, hogy milyen szlogennel vonulnak fel ezek az emberek, hogyha azt kérnék, hogy tisztességes munkát, hogyha egyelő munkáért egyelő bért követelnének, hát talán nem vonulna ennyi ember az utcára. De hát amíg nem ez a helyzet, addig többet kell majd tennünk, és tovább kell tüntetnünk. Magyarország gyűlés képviseletében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. tisztelt és szeretettel üdvözlöm a kedves ö, hölgy képviselőtársaimat és minden kedves megjelentet. Egy különleges alkalom, hogy férfiként szólhatok föl ugye ezen a rendezvényen kicsit átélem gy azt amit például a magyar parlamentben a magyar országgyűlésben kell megélnie hölgy képviselőtársainknak ahol nine os a nők aránya országgyűlésben ami már önmagában arra utal hogy itt nagyon komoly problémák vannak a férfi és női egyenjogúság területén. a nemrégiben elfogadott új magyar alkotmány magyar alaptörvény deklarálja hogy a nők és férfiak egyenjogúak és magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását intézkedésekkel segti külön intézkedésekkel védi a gyermekeket nőket időseket fogyatékkal élőket. minden lert betű és jogi előrás az csak akkor érvényesül ha a döntéshozatalban valóban megfelelő arányban vehetnek részt a nők. tehát én ezt egészen a gyökereknél úgy gondolom az egész problémát az a fajta munkaerőpiacon tapasztalható egyébként horizontális és vertikális szegregáció ami megnyilvánul hogy vannak férfiak által dominált munkatpusok vannak ugye tipikus jelenség valóban a vezető tisztségek férfiak általi betöltöttsége de hát megkérdezem én hogyha egy olyan nemzeti parlamentek működnek és olyan európai parlament működik ahol azért alapvetően férfiak által dominált döntéshozatal jellemző akkor hogy lesz változás? ugye elmondta a kedves francia előadónk agnes parantrion akinek külön is gratulálok négy gyermek édesanyjaként azért nagyon nehéz kihvás lehet és valóban a saját tapasztalatát mondta el akkor amikor azt mondta hogy egy nő nem elég hogy megdolgozik a napi eight órás hivatásában hanem utána még nagyon sokat kell még tennie otthon is mert nincs egyenlő teherviselés otthon sem. és ő utalt arra hogy forty fifty év kellene ahhoz hogy ledolgozzuk ezt a különbséget ezt az aránytalanságot ami a nőket jellemzi a nők helyzetét jellemzi az esélyegyenlőség az élet minden területén. a magyar parlamentben nemrég volt egy külön vitanap a női esélyegyenlőség témakörében és ennek az volt a fő üzenete hogy mindenképpen ahogy ezt mi szoktuk fogalmazni radikális változás kell ezen a téren. és ugye meg kell nézni azt hogy mit hozott az európai uniós csatlakozás a közép kelet európai országok számára. hallottuk itt a lengyel képviselő kolléganőt mi egy régióból származunk egy olyan régióból ahol a szocializmus időszakában nagyon nehéz helyzetbe került az egész társadalom hiszen gyakorlatilag gazdasági csődbe került a kommunizmus összeomlott hihetetlen mennyiségű munkahely elvesztésére került sor. képzeljék el hogy magyarország egy ten milliós nép de több mint one millió munkahely szűnt meg twenty évvel ezelőtt amikor a kommunizmus összeomlott tehát ez a teher ezt kell görgetnünk magunk előtt és hozott e two thousand and four es európai uniós csatlakozás magyarországnak valamilyen áttörést valamilyen segtséget abban hogy a nők valóban méltó arányban vegyenek részt akár a munkaerőpiacon vagy pedig a bérezésben ne kerüljenek hátrányba hát ki kell mondanom hogy nem hozott. tehát sok minden más sem hozott az európai unió többek között az esélyegyenlőséget nem küszöbölte ki vagy az esélyegyenlőtlenséget nem szüntette meg a közép kelet európai országok és a régi tagállamok között hiszen nagyon komoly versenyhátrányban van az én régióm közép kelet európa és ez mai napig nem szűnt meg. hihetetlen számokat tudnék mondani de nem tudom mennyi időm van mert látom az óra nem indult el és nem akarok visszaélni a lehetőséggel de úgy látom hogy még akkor van időm és legfeljebb arra utalnék leginkább hogy azért büszke vagyok arra hogy magyarországon a fizetéskülönbségek amiről majd később fogunk beszélni ten százalékponttal alacsonyabbak mint az európai átlag és amikor martin schulz úr az európai parlament elnöke arról beszél hogy keményen kell küzdenünk azon hogy változást érjünk el a fizetési különbségek területén akkor egy olyan ország képviselőjeként mondta ezt el ahol több mint twenty os a férfiak és nők közötti bérezési különbség tehát nem biztos hogy mindig magyarországnak kell vagy a közép kelet európának kell a vádlottak padjára ülnie mint jelenleg is magyarországot hibáztatják itt sok mindenért de úgy gondolom hogy itt közös feladat az hogy változtassunk. és a férfiaknak a meggyőzése a legfontosabb abban hogy ők is legyenek partnerek egy új tpusú rendszer létrehozásában ahol ezek a különbségek megszűnhetnek és hiába van road map amit elfogad az európai unió hiába van nemzeti stratégia arról hogy szüntessük meg a különbségeket amg a férfiak véd és dac szövetségét nem törjük át akik blokkolják a tehetséges nők előrejutását addig bizony érdemi változás nem lesz. köszönöm szépen a figyelmet! Thank you mm-hmm. very much. And, uh, Köszönöm. Örülök, hogy uh, férfiként szólalt fel. Számomra férfiként is a nemi egyenlőség az nem egy női kérdés. A nemek közti egyenlőség az alapvetően a demokráciával és az emberi jogokkal függ össze, és éppen ezért érinti a férfiakat és a nőket is, és egyenlő a kötelességük, egyenlő a felelősségük ebben a témában. Tehát köszönöm, hogy felszólalt. Hárman szeretnének még hozzászólni ehhez a témához. A második panelhez nem jelentkeztek olyan sokan, tehát ezért most itt megadom a szót Olisovska asszonynak és Popa Mikaela asszonynak. Az e, e, egyik közülük, az első közülük lengyel, a második román. Őket megkérném arra, hogy beleegyeznek abba, hogy halasszuk az ő, ő kérdését a második panel után, mert oda kevesebben jelentkeztek. Mind a ketten beleegyeznek, hogy a következő részben kapjanak szót? Nincs ellenvetés, jól van. Akkor már csak egy ember van a listán, a külső résztvevők között Hofner asszony kap szót Svédországból. Tack för det. Jag skulle vilja göra ett inlägg. Kvinnor av idag är välutbildade. Trots detta så har vi män... Köszönöm. A nők általában jobb iskolázottsággal rendelkeznek, aztán mégis a férfiak foglalják el a zsíros állásokat a vállalkozásokban. Nők nagyon gyakran abba kell, hogy hagyják a munkát szülés miatt, gyermeknevelés miatt, és adott esetben a gyerek megszülése után sem tudnak teljes munkaidőben dolgozni. És ez egy pénzügyi kérdést is felvet, és felveti a nők jogainak kérdését is. El kell érni, hogy egyenlőség legyen a munkaerőpiacon. Nem elég olyan intézkedéseket hozni, amelyek csak a fizetéseket érintik, hanem a társadalomban és a vállalkozásokban, valamint a családokon belül is a teljes egyenlőséget kell elérni. Köszönöm. Kazaka asszony kap szót a lett parlamentből. kungi, Anyanyelvemen szeretnék felszólalni. Köszönöm, hogy ezt a vitát megszervezték és a lett helyzetről szeretnék szólni. Az Eurostat alapján 2002 óta 17,4%-a kevesebb ö, ö, bért kapnak a nők, mint a férfiak. férfiak. Ez 4,2%-kal több különbség, mint akár csak két évvel ezelőtt volt 2008-ban, és tudjuk, hogy a gazdasági válság lett a szágot súlyosan érintette. Két év alatt sikerült valamelyest megbirkóznunk magával a válsággal, de közben nagyon súlyos sebeket ejtett rajtunk a válság, és a társadalom kell, hogy, kellett, hogy elvigye a balhét, úgymond. És Lettországban ugyan van alkotmány, amely kimondja annak az elvét, amiről ma beszélünk, de továbbra is nehezebb a nőknek hozzáférniük a képzéshez, az egészségügyi ellátáshoz. Jó az egészségügyi ellátás ugyan Lettországban, de nem egyenlő a hozzáférés. Száz 35 ország közül Lettország a 22. helyen van, tehát nem vagyunk méltatlan helyen, de nálunk is igaz, hogy a vállalkozói szférában a nők aránya ö, alacsony, körülbelül kétszer annyi férfi vállalkozó, mint nő, ez 33%-os különbség, és hat évvel ezelőtt ez a különbség nagyobb volt, tehát ezen a területen valamit léptünk előre. A következő számomra fontos elmondandó az, hogy Lettországban nem olyan súlyos a helyzet az egyenlő fizetések tekintetében, inkább az ágazatok között van súlyos különbség. Viszonylag kiegyensúlyozott a nők és férfiak részesedése a szolgáltatási ágazatban, és a nőknek a hátránya inkább abból adódik, hogy nekik sok egyéb feladatuk van a gyerekek család kapcsán, mint ahogy ezt a férfiak gondolják magukról. De a jogalkotási keret megvan nálunk, és van mire építeni, a szabályok jók, sőt, tavaly elfogadtunk egy újabb törvényt, amelyben az állam a gyermekes családok gondjainak felkarolására köteleztetik, másfél éves korig a szülőnek joga van otthon maradni a gyerek másfél éves koráig. Ami a saját parlamentünket illeti, nálunk 21 százalék a nők aránya. Az Európai Parlamentben tudom, hogy ez magasabb, tehát van hova lépnünk még ezen a területen. Néhány szót engedjenek meg még, mégis csak az egyenlő bérezésről. Az EU-ban 27 tagállam van, és Európának vannak eszközei arra, hogy a helyzeten javítson, és jó módot teremtsen a nők számára is. De azért lássuk azt is, hogy egyes országok heted annyi támogatást kapnak az EU-tól, mint mások, és így nem ugyanazt jelenti az EU támogatás az egyik országban, mint a másikban. Különösen a mezőgazdaságban a közvetlen kifizetések területén 30%-a az, amit lett gazdák kapnak, annak, amit a nyugati gazdák kaphatnak, ez igazságtalan, és ez persze a társadalmi mobilitást is fékezi. Ha nincs a nőknek lehetősége ö, vidéken megélni, akkor ez szegénységet fog generálni, és főleg a nők körében. A közvetlen mezőgazdasági kifizetések tehát nagyon igazságtalanok a nők szempontjából. Az elnök próbálja felszólítani a felszólalót arra, hogy fejezze be. A 2020-ig terjedő tervezés időszakban a közvetlen kifizetések még mindig csak 45%-ra fog emelkedni, és ha arról beszélünk, hogy ugyanazt a pénzt ugyanazért a munkáért, akkor ezt az EU vegye most már figyelem. Köszönöm. Ez volt tehát az utolsó megjegyzés, kérdés, és akkor most megadom a szót a szakértőinknek, talán fordított sorrendben kezdjük el, nem? Jó, köszönöm. Nagyon érdekes felszólalásokat és megjegyzéseket hallottunk. Azt gondolom, hogy hoztunk már politikai döntéseket, és vannak politikai kötelezettségvállalásaink is, amelyeket most a valóságba kell átültetni. Ha komolyan akarjuk venni magunkat, fontos, hogy ezt eh, megtegyük, meghozzuk azokat a szabályokat, eh, kialakítsuk azokat a támogatási rendszereket eh, és eszközöket, amelyek révén a nemek alapján végzett költségvetés, tervezés és egyéb dolgok megvalósulnak, és a társadalom olyan társadalommá alakul, amelyet szeretnénk. A második megjegyzésem az, hogyha szeretnénk megvalósítani a nőkkel kapcsolatos célkitűzéseinket, akkor a munkakörülményeket javítani kell, nem csak a nők, hanem a férfiak, illetve a kiszolgáltatott munkavállalók eh, tekintetében is. Természetesen ennek van egy nemi aspektusa is, de minden mindennel összefügg, és nem minden kerül pénzbe. Vannak olyan eszközök is, amelyek révén eh, javítható javíthatóak a munkakörülmények, jobb munkahelyi légkör létrehozása, jobb vezetői képességek előmozdítása nem kerülnek pénzbe, ezek még a válságos időkben is megléphető dolgok. A harmadik dolog, amiről beszélnék, Európa, mint globális modell. És erről volt szó hogy például hogyan mérjük a GDP-t. Megfelelő jelzőszámok vezérlik-e tetteinket, és én azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell a jövőben is e, mert itt a gondozás kérdése az nagyon fontos, a munka minősége, az életminőség, ezek mind nagyon fontos e, tényezők, és ezekre jelzőszámokat kell kialakítani, amelyek révén fel tudjuk mérni, hogy a kitűzött célok eh, milyen mértékben valósulnak meg. a Európa vezető szerepet játszott számos területen, és fontos, hogy most a női ügyek felé forduljon Európa figyelme. Anyeta Stark beszélt arról, hogy milyen szerepe van a nőknek a világ más részein is. Én azt gondolom, hogy itt Európának van egy globális szerepe. Köszönöm. Nos, Azt gondolom, hogy a folyamatában kell látni a dolgokat, tudni, hogy merre haladnak a dolgok, mert nagyon gyorsan változnak az események, gazdasági átalakulás is gyors. A megjegyzésekben lehetett hallani arról, hogy a gazdaság átalakítása a nők számára súlyos veszteségekkel járt. Én a feminista közgazdászok szervezetének vagyok a elnöke, és nyáron Barcelonában tartjuk majd a 21. feminista közgazdász konferenciát júniusban, és ezen a konferencián a nem fizetett és fizetett munkáról fogunk beszélni, illetve az Észak-Afrikában történő események gazdasági következményeiről, a közel-keleti változások gazdasági következményeiről fognak beszélni közgazdász nők ezen a konferencián. És azt gondolom, hogy fontos kapcsolódási pontok vannak. Nem elég az, hogy megbecsüljék a nők munkáját, mert a megbecsüléssel nem lehet kifizetni az áramszámlát. Fizetésre van szükség, megfelelő fizetésre. Tehát a megbecsülést és a pénzt össze kell kötni, és ez számomra teljesen egyértelmű, és remélem, hogy ez ma is kiviláglik majd az itteni vitából. Ezek tényleg nehéz, de nagyon fontos kérdések. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, ezt az eszmecserét. És azzal kezdeném, ahol Ányeta befejezte. Az érték, illetve a pénz, a fizetés nagyon közel állnak egymáshoz. Én nem mondtam erről semmit a beszédemben, de az alacsonyan fizetett dolgozók 75%-a nő Európában, úgyhogy az a helyzet, hogy komoly munkánk van még. Egy-két dolgot azonban nem említettem. Hát hogy is mondjam, van itt valami furcsa. Ugye mindig nagyon szívesen e, idézek és említek adatokat. E, a német hölgy említett egy példát. Én egy olyan országból származom, ahol ahol bevezették a kvótákat a politikába, nem volt annyira könnyű ezt a rendszert megvalósítani. A legfontosabb dolog, amit el kell mondani a kvótákról, az az, hogy ezek önmagukban nem célok, hanem eszközök valaminek az elérésére hát, hogyha elértük a célunkat, akkor megszüntetjük őket, de mi azt mondjuk, hogy nem, nem, még nem. Azért, mert nagyon könnyű visszaesni. Aztán a spanyol képviselő is említett egy-két dolgot. Azt hiszem, hogy önnek igaza van abban, amikor azt mondja, hogy a nőkről gyakran megfeledkeznek a válságban. Tehát a mi feladatunk az, hogy a problémákat helyesen lássuk, és gondoskodjunk arról, hogy az ő hangjuk is hallatszik a válságban azt mindenképpen el kell mondani, hogy a férfiakat és a nőket is sújtja a válság különböző módokon. Nem szeretnék túl sok időt felhasználni most a válaszadásra, de még valamit szerettem volna elmondani. Norvégia miniszterelnöke, én Norvégiából érkeztem, tehát a norvég miniszterelnök azt mondta, hogy nem az olajról van szó, nem az olaj a legfontosabb eleme egy ország versenyképességének, hanem a dolgozó nők. Ugyanis a kb. 70%-a a nőknek dolgozik, nem mindenki fő munkaidőben, van, aki részmunkaidőben, tehát még így is sok tennivalónk van, még elmondhatjuk majd, hogy teljesítettük ezt a célkitűzést. De azért azt ki kell emelni, hogyha a jóléti rendszer, jól működik, ha valóban beruház a társadalom a nőkbe, ha jól működik a társadalom, és hogy is fogalmazzam, nem arrogáns, akkor azt mondhatom, hogy a skandináv jóléti modell működik, és még valamit elért a nők esetében, ugyanis a születésszám igen magas, és ez mindenütt szerintem beválna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megköszönöm a meghívott előadóinknak a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre. Köszönjük, hogy eljöttek. És most következik a második témakörünk majd, de még egyszer az első témakörben résztvevő szakértőknek köszönöm, hogy eljöttek. A második részben szintén eszmecserét folytatunk majd. A témánk a bérolló bezárása lesz. Megköszönöm a nemzeti parlamentek javaslatait. Ők tették ezt a javaslatot, hogy beszámolnának a jobb gyakorlatokról. Miután meghallgattuk az előadóinkat, lesz lehetőség arra, hogy a kollégák beszámoljanak további nemzeti tapasztalatokról, jó gyakorlatokról, és rögtön vágjunk is bele, hogy ne veszítsünk el túl sok időt, és először Alena Gajduszkovának adom meg a szót, aki a cseh szenátus alelnöke. Asszonyom 5 percet kap. Parancsoljon! Thank you. Thank you very much. Děkuji, děkuji velmi. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Köszönöm szépen először is, hogy megszervezték ezt a mai találkozót. Egy nagyon aktuális témáról van szó. A cseh köztársaságban is nagyon aktuális ez a téma. Nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. A Csehköztársaság példája sajnos negatív példa a bérolló kapcsán az a helyzet. Mi egy olyan ország vagyunk, ahol az egyik legnagyobb a nők és férfiak fizetése közötti különbség, szinte 26 és ez 8 százalék ponttal van az EU átlag fölött. El kell, hogy mondjam, reagálva a magyar kollégám hozzászólására, aki előttem szólt, hogy ez a különbség jelentősen emelkedett a jobboldali kormányok tevékenysége alatt nem a cseh csatlakozás óta, hanem a neoliberális gazdaságpolitikák hatására nőtt ez a bérolló, tágult ki ez a bérolló. Erkölcsi és jogi kérdésnek tekintjük ezt a legjobb esetben, és legrosszabb esetben pedig a foglalkoztató jogának, tehát a foglalkoztató dönti el, a munkaadó dönti el, hogy milyen fizetést biztosít. A kormány több lépést is bevezetett, a részmunkaidőt csökkentették, nem biztosítanak valódi lehetőséget a nőknek, és sajnos ezek az intézkedések még nagyobb szakadékot válnak a férfiak és nők közé. De manapság a béróló kapcsán komoly vita folyik a sajtóban. A civil szervezetek, illetve a szakértők, a tudományos szakértők a meghatározók ebben a vitában, nem pedig a közvélemény és nem a politikusok. A cseh a neoliberális gazdaságban csak gazdasági érvekkel lehet győzedelmeskedni ebben a vitában. És úgy tűnik, hogy csak a pénzügyi aspektusok eredményezhetnek változást, csak ezeket az érveket fogadják el. Úgyhogy én most javasolnék egy másik fajta érvelést, a diszkrimináció mentes munkahely előnyei a munkaadók számára. Ezt az érvelési vonalat javasolnám. Egy ilyen környezetben ugyanis a cégek előnyt, előnyre tennének szert a munkaerőpiacon, és a legképzettebb munkaerőt alkalmazhatnák. Manapság nagyon sok felmérést végeznek, és ezekből kiderül, hogy azok a cégek, ahol az esélyegyenlőséget komolyan veszik, sokkal motiváltabb dolgozókkal bírnak, az ügyfelek sokkal elégedettebbek, egyáltalán a munka sokkal produktívabb, és a márkát sokkal pozitívabban értékelik a az ügyfelek és a fogyasztók. Még egy dolog, amit említett valaki, én a diszkriminációmentes munkahely előnyeiről a társadalmi szempontból is beszélnék, és adatokat is tudok felhozni, amelyek bizonyítják, hogy a bérolló megszüntetése növeli a fogyasztási adatokat, növeli a termelékenységet, és ez viszont megoldja a strukturális szegénység problémáját a nők esetében, illetve a nyugdíj problémáját is később. Mivel a nők magasabb jövedelmükből magasabb társadalombiztosítási hozzájárulást fizetnek, a társadalombiztosítási rendszer is jobban működik. Nem tudom, hogy jó vagy rossz híre az, hogy a cseköztársaságban, a magánszektorban a jelentősebb szereplők most már felismerték, hogy az esélyegyelőség nem csak az emberi jogokról szól, vagy nem csak egy szociális projektet jelent ez. Ők felismerték azt, hogy ebben üzleti lehetőség rejlik. Lehet, hogy csak ez az egy esélyünk van, hogy a negatív politikai körülményeket le tudjuk küzdeni, és javíthatsuk a helyzetet. A nemek közti bérollóról szólva soha nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a nők másfajta diszkriminációt is elszenvednek a munkaerőpiacon. Az egyik az, hogy a munka és a magánélet összeegyeztetése nagyon nehéz, a másik pedig az, hogy még mindig erősek a nemi sztereotípiák a társadalomban. Tehát ezt a három szempontot egyben kell vizsgálni, mert kihatnak egymásra. Úgyhogy ha szeretnénk megszüntetni a bérollót, akkor küzdeni kell a másik két diszkrimináció, a diszkrimináció másik két módja ellen is. A cseh köztársaságban van diszkrimináció ellenes törvény, az európai irányelvnek megfelelően elfogadták ezt a törvényt, amely tiltja a diszkriminációt. Sajnos azonban a hétköznapi életben a valóság teljesen más, mint a törvény betűje. Ezt már mondtam korábban. Ettől függetlenül a fiatal politikusok, a jövő politikai, politikusai remélhetőleg majd másképp járnak el. Én mindig azt mondom nekik, hogy olyan szabályokat fogadjanak el, olyan jogszabályokat, amelyek valóban megszüntetik a nők diszkriminációját. A csökköztársaságban javul a nők helyzete, egyre több jobban fizetett munkahelyet tölthetnek be. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb a férfiak kell, hogy támogatást keressenek majd a diszkriminációt tiltó törvényekben, hogy ne kerüljünk át a ló túloldalára. A társadalmi fejlődést csak úgy lehet folyamatosan fenntartani, hogyha a teljes potenciált mozgósítjuk, tehát a társadalom képességeire számítunk, és a skandináv példa nagyon jó hiszen ott megvan mindenkinek az esélye, a lehetősége arra, hogy a saját képességeit és tehetségét kibontakoztathassa harmóniában egymással, és ennek így is kellene lennie a nők és a férfiak között. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy hozzászólhattam a mai konferencián, és megoszthattam önökkel a véleményemet arról, hogy mi lehet az út a valódi egyenlőséghez. Az Európai Parlamentnek és Martin Schulz elnöknek külön köszönetet szeretnék mondani, hogy ő ennek a folyamatnak az élén jár. Köszönöm, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a munkához. Thank you very much for that. And, uh, we... Köszönöm. Megyünk tovább. Most pedig Torina Bianchi asszonynak adom meg a szót, aki az olasz szenátus foglalkoztatási bizottságának tagja. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretem volna megköszönni önöknek a meghívást és ezt a lehetőséget, amelyet számunkra biztosítottak. Az olasz parlament, a szenátus nagyon aktívan részt vesz a politikai párbeszédben az európai intézményekkel, az interparlamentáris közé együttműködésben is aktívan részt veszünk, és külön köszönetet szeretnék még mondani a Nőjogi Bizottság elnökének, nem csak az elnöki tisztében betöltött szerepéért, hanem férfiként is, hogy ennyire meggyőződéssel ekkora meggyőződéssel folytatja ezt a munkát, azt hiszem, hogy meghatározó tényező az, hogy a férfiak is értsék a helyzetet, csak így tudunk változtatni. Ahogy ez általában lenni szokott, nagyon sok más európai ország esetében is, Olaszország is attól függetlenül, hogy megvan, ugye, megvannak a jogszabályok, a gyakorlatban mást lát, és még mindig elég széles ez a bérolló. Olaszországban ugyanúgy elterjedt ez, mint más országokban. Van közvetett diszkrimináció, amikor a nők kevesebb fizetést kapnak a, ugyanazért a munkáért, és annak ellenére ezt, hogy ugyanolyan értékű munkát végeznek el. Mik az okai ennek a jelenségnek? Hát összetettek a tényezők, amelyek egymással kapcsolatban vannak. Egyrészt a munkaerőpiaci szegregáció, amely azokból a körülményekből adódik, hogy a nők és a férfiak még manapság is különböző jellegű munkákat végeznek, és a nők munkája gyakran alul értékelt. Aztán vannak még sztereotípiák, amelyek az oktatási döntéseket befolyásolják, és ez aztán kihat később a, arra a karrierje, arra a pályára, amit az illető elérhet plusz a nők vállán ugye a gondozás, a házi munka is ott van, és nincs ez megfelelően megosztva a családon belül. Beszámoltak egy arról, hogy a gyermekvállalásra is kihat mindez. Átlagosan a gyermekek száma negatívan hat ki a nők fizetésére. Ezt is megfigyelték. Az Országos Tanácsadói Hivatal jelentése szerint Olaszország távol áll az Európai Unió több országához képest attól, hogy a foglalkoztatási arányokat közel hozza egymáshoz a férfiak és nők esetében. és például a részmunkaidő, emlékeztetettek erre az előttem szólók is, tehát hogy a részmunkaidős, az atipikus munkahelyeken még mindig sok a nő, nagyon nehéz összeegyeztetni a magánéletet és a munkát, ez ennek a jele, és a foglalkoztatási arány tehát ezért alakul így, és azt is még egyszer említem, hogy akinek sok kisgyermeke van, annak még rosszabb a helyzete a nők alulreprezentáltak a magasabb vezető pozíciókban is, ez is megfigyelhető. Aztán van egy érdekes jelenség, bizonyos megfigyelők szerint ez az ország anomáliája. A nők legnagyobb része gazdasági erőforrásokhoz nem a munkán keresztül fér hozzá, hanem állami támogatásokon keresztül, vagy pedig a családon belül kap támogatást. Különböző adatokkal összehasonlítva ezt a 2010-es évre vonatkozóan, ezeket az adatokat az Eurostat tette közzé. Tehát ezek szerint a 27 hét tagállamot számláló Európában az átlagos fizetés között 16,7% különbség van. Olaszország kivétel, mert itt elvileg 5,5%-os különbség, különbség lenne a 15,8%-hoz képest, ami a svéd adat, vagy 19,8% amely a finn adat. Hát de ez igaziból nem azt jelenti, hogy jobb a helyzet, hanem azt, jel- azt jelzi, hogy a nők mennyire alacsony arányban vesznek részt a munkaerőpiacon. Tehát ezért ilyen az adat. Hogyha ennyire kevés nő dolgozik Olaszországban, nagyon kevesen végeznek kétkezi munkát, vagy alacsony képzettséget igénylő munkát, mert kevesen vesznek részt a munkaerőpiacon. Az elmúlt években sikerült előrelépéseket elérni, nagyon sok olyan jogszabályt fogadtak el, amely a nők és férfiak esélyegyenlőségét segíti a munkaerőpiacon. Ezek különbözőek. A 2010-es állásfoglalást a foglalkoztatásügyi bizottság nyújtotta be az alsóházban, és eszmecserét folytattak a nők és férfiak esélyegyenlőségről. Most arra kötelezték a kormányt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az Olaszország 2020 címzésű cselekvési tervet végre lehessen hajtani. Ez esélyegyelőséget céloz meg pontosan a munkaerőpiacon. A 2006 per 54-es EK irányelvet Olaszországban egy rendelettel ültették át 2010-ben, és ez a rendelet bizonyos cikkeiben konkrétan az esélyegyelőségi kódexre hivatkozik. És itt szerepel egy meghatározás is arról, hogy mi a közvetett és közvetlen diszkrimináció a munkahelyen. Tiltva van a fizetésbeli diszkrimináció, hogyha ugyanolyan munkát végez valaki, amely ugyanolyan értékű, akkor ugyanolyan fizetés jár ezzel, és tiltott a diszkrimináció minden egyéb formája is biztosított a jogvédelem, sőt szankciókra is lehetőség van, hogyha megsértik ennek a törvénynek a rendelkezéseit. A kollektív munkaszerződések konkrét intézkedéseket is tartalmazhatnak a diszkrimináció megelőzésére. Tanácsadók, esélyegyenlőségi tanácsadók kinevezésé is szerepel ebben a törvényben, nemzeti, regionális és tartományi szinten Olaszországban a politikai vitában a szakszervezetek is részt vesznek, ugye zajlik ez az eszmecsere a munkaerőpiaci reformról, a kollégám, aki előttem szólt, már utalt erre. A nők eh, munkahelyi körül, munkakörülményeinek javítása, illetve a támogató szolgáltatások javítása az egyik legfontosabb szükséglet, erre is utalt már a eh, kollégám az esélyegyelőségi kódexre szerettem volna hivatkozni, amely 2009. október 5-én fogadtak el és nagyon sok vállalkozás támogatja ezt. Az elnök úr arra kéri az előadót, hogy legyen szíves fejezze be, mert lejár az ideje. Sí, no, io pensavo che il tempo era un po' più lungo. Igen, elnök úr, elnézést kérek. Arra számítottam, hogy egy picit több lesz a hozzászólási időm. Öt percet kapott asszonyom, mondja az elnök úr. Nagyszerű, köszönöm szépen. Én egy új törvénytervezetről szerettem volna még beszélni, amelyet pont most az utóbbi évben vitatott a parlament. Ez az új jogszabálytervezet azokkal a cégekkel foglalkozik, amelyeket a tőzsdén is jegyeznek, és Olaszországban most, ha döntöttek arról, hogy a tőzsdényegyzett cégek esetében legalább 30%-os részvételt kell elérni 2010 15-ig, 2020-ig 40%-ot, mármint a női dolgozók arányára vonatkoznak ezek a százalékok. A jogszabálytervezetet támogatta a parlament mindkét kamarája, úgyhogy arra gondolok, hogy nagyon fontos eredményt jelent ez. És röviden emlékeztetnék mindenkit egy valamire, egy nagyon híres regényből idézett, Virginia Woolf regényéből, hogy minden nőnek szüksége van egy szobára. Igen, hát ma Európában a nők gazdasági függetlenségére nagyon nagy szükség van, ez kulcs kérdés. Az egyik előadó is megjegyezte, hogy talán a társadalmaink jövőbeni megszervezettsége is rendkívül fontos lesz azért, hogy el tudjuk érni a nemek közötti esélyegyenlőséget. Remélhetőleg ez végre valóság lesz Európában, tehát a gazdasági függetlenség mellett a társadalom struktúrája is meg kell, hogy változzon a jövőben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig a következő előadónk következik. Teresa Angino, aki az Alkotmányügyi Bizottság tagja, a portugál köztársaságból érkezett a portugál parlamentből. Köszönöm, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy jelenlétem hozzájárul majd konferenciánk sikeréhez az egyenlőségnek a társadalmi dimenziója egyre nyilvánvalóbb. E, bizonyos e, változtatásokra lesz szükség a szociális modellünkben, illetve a szerepekben. Nem arról van szó, hogy eltagadjuk a két nem közti e, különbségeket, hanem hogy felvegyük a harcot azokkal a szerepbeli felfogásokkal kapcsolatban, amelyek állítólag biológiai alapúak. E, minden ember újra és újra definiálódik, nem pedig a neme határozza meg a az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét is így kell tekintenünk. A fizetésbeli különbségek az egyenlőtlenség legnyilvánvalóbb jelei. A nők és a férfiak sztereotípiák alapján nem csak eltérő fizetéseket kapnak ugyanazért a munkáért, hanem meg különböző munkahelyekre is kerülhetnek be. Vannak tipikusan női munka, munkák, amelyeket alacsonyabban béreznek, mint a tipikusan férfi munkákat. Teljesen egyértelmű, hogy ezek a történelmi, társadalmi eh, sémák eh, alakítják a piac működését is eh, a nők hátrányára. A portugál alkotmányban is ki van mondva a nők és férfiak egyenlősége. A portugál állam egyik legfontosabb feladata, hogy transverzálisan előmozdítsa az egyenlőség kialakítását, kiküszöbölje a diszkriminációt és felszámolja a nők alulképviseltségét érdekes módon jogilag és alkotmányosan a portugál nők meglepően jó helyzetben vannak. Az elnök figyelmezteti a képviselőasszonyt, hogy lassabban olvassa fel előre megírt sokoldalas szövegét. A nők foglalkoztatottsága különösen magas Portugáliában. A legtöbb egyetemi hallgató, és ezek közül is a legsikeresebbek általában nők. A tudományos és műszaki munkahelyeken is többségbe kerültek a nők. Egyéb szociológiai adatok azonban más országról tanúskodnak, mert a női fizetések alacsonyabbak általában, és a házi munkát is a nők végzik, és a házi munkát női munkának tekintik. A köznyilvánosságban szintén gyenge a nők szerepe, messze alul múlja a nők munkaerőpiacon betöltött szerepét. Tehát a, az írott jog és a gyakorlat között meglepően nagyok a különbségek. Az alkotmányos és jogrendszer egyfajta normativitásról szól, amely a nők hatalommal való felruházását is magában foglalják. Ugyanakkor ez a szociális, a társadalmi normativitással szembe megy, a nők gyakran függő helyzetben vannak. Bizonyos társadalmi gyakorlatok elterjedtsége szembe megy az emancipáció elveivel. Egy magyarázat erre az, hogy gyengék a független társadalmi mozgalmak általában felülről irányított a társadalom irányítása, illetve a folyamatok irányítása. A tudatosság is megfelelő, meglepően alacsony szintű a társadalom különböző szintjein. A legnagyobb probléma tehát Portugáliában az írott jog és a gyakorlat közti különbség eltér a társadalmi rend és a jogrend egymástól. Ez különösen látható abban, hogy a nők egy szükszámú gazdasági ágazatban tevékenyek, és alacsonyabb fizetést kapnak. Nagyon fontos, hogy a jog, az írott jogot gyakorlatban is megvalósítsák, és helyrehozzák azokat a problémákat, amelyek a portugál társadalomra jellemzőek. Még mindig túl gyorsan olvassa az előre megírt szövegét a képviselő asszony, figyelmeztetett az elnök úr. Soha nem hangsúlyozhatjuk eléggé az adatgyűjtés fontosságát több statisztikára és több nemi alapon lebontott statisztikára van szükség. Emellett a civil társadalom részvételét is jobban elő kell mozdítani. A jogi szervek és a közhatalomnak is el vállalnia kell a saját szerepét az állam jobban elszámoltatható kell, hogy legyen a nemek közti egyenlőség megteremtésében, és így tudjuk az egyenlőséget megvalósítani férfiak és nők között, amely előfeltétele a fenntartható növekedésnek és a szolidaritásnak, és meg kell valósítani a törvény előtti teljes egyenlőséget. Portugáliában méltányosabb helyzetet sikerült elérnünk a nők politikai részvételében. Ugyanakkor a gazdasági döntéshozatalban a nők továbbra sem játszanak meghatározó szerepet, itt elégtelen a nők szerepvállalása. A portugál kormány a múlt héten egy állásfoglalást fogadott el, amely az állami tulajdonú cégektől elvárja, azt, hogy egyenlőségi tervet és cselekvési tervet készítsenek, és növeljék a nők részvételét az igazgatóságokban. A magánszféra felé mindez csak ajánlás. Hat, hónap, hat havonta a kormány felméri az ajánlásának a következményeit. Végre kell hajtani ezt a politikát, és itt szerepe van az egyenlőség ügyekkel foglalkozó parlamenti albizottságnak nyilvános vitát folytatni kell. Ez a múltban is így volt, és a jövőben is így lesz. Említették itt a gazdasági válságot. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági válság lassíthatja a folyamatot, a költségvetési megszorítások nehéz helyzetbe hozzák a nőket is. A figyelmünk arra kell, hogy irányuljon, hogy a nők helyzete a munkaerőpiacon ne romoljon. Összefoglalva, sok fontos döntés született eddig is, de még további fontos döntésekre van szükség. A parlamenti képviselők munkája sem a múltban, sem a jövőben nem volt könnyű. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most akkor pedig hallottunk ugyebár három különböző felszólalást. Köszönöm, hogy megírták ezeket a szövegeket. Most nézzük a felszólalók listáját, de mielőtt megadom a szót az első felszólalnak, elmondanám, hogy Reding asszonyt is várjuk a vitára, csak fél órát tud velünk tölteni, úgyhogy kénytelenek leszünk, amint megjön, neki megadni a szót, ezt előre is jelzem, hogy ne sértődjön meg senki. Most azonban Elisa asszony kap szót, Elisa Sofazuska asszony, a lengyel szem tagja, és kérem, hogy próbálja az időkereteken belül megfogalmazni mondandóját. Három percet kap mindenki. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magán szférában sikeres nők szívesen vesznek részt önkormányzati politikai tevékenységben is. Ez így szokott lenni. Tehát pont az keres munkát, aki otthon sikeres, mert lojális, ráér, és az ilyen nők elvárnák, hogy hosszú távon is munkahelyet találjanak. Sőt, akik cégeknél vezető beosztást szeretnének, és ugyanerre vágynak, ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon gyakran őket <clears throat> nem hagyják labdába rugni. A nők 35%-a dolgozik Lengyelországban, és a magán ágazatban ez nagyon alacsony arány. Az emberi jogok közül sok sérül. Akik anyasági szabadságukról visszatérnek, gyakran gyengébb, alacsonyabban jövedelmező állást kapnak, még ha vissza is fogadják őket a céghez. Tehát konkrétan az anyaság hátrányokkal jár. Ez igazságtalan. Meggyőződésem, hogy az esélyegyenlőség tekintetében ugyanilyen rossz a helyzet a hitelfelvétel esetén, és pont a gyerekes anyák hitelfelvételi képessége megint csak gyengébb, tehát gazdaságilag, erkölcsileg is megkülönböztetettnek érzik magukat, és saját önértékelésükben sérülnek az anyák. Hogyan lehetne ennek ellenébe hatni? Azok a nők, akik ráadásul partner nélkül kénytelenek egyedül nevelni a gyerekeiket, azok szinte teljesen ki vannak zárva a hitelezetti körből, és mivel ezek a nők relatíve kevesen vannak, érdekérvényesítő képességük a társadalomban alacsony. A válság során pedig, amikor mindenki érzi a pénztárcáján a válságot, akkor gondoljuk bele, hogy milyen lehet az egyedül gyerekeiket nevelők helyzete. Köszönöm szépen. Papa Merjeka asszonynak adom meg a szót a román parlament tagjának. Drage kollége, un călduros la mulți ani și o zi... Köszönöm, kedves kollégák! Először is eh, szeretném jó kívánságaimat tolmácsolni március 8-a alkalmából én vagyok az Esélyegyenlőségi Szakbizottságunk alelnöke Romániában, és eh, oktatási kérdésekkel foglalkozom eh, elsősorban. Nem csak a, az egyenlőségről, hanem a jogszerűségről is eh, szó van. Az oktatás a legfontosabb eszköz a jövőbeni változások elérése szempontjából. Napjainkban a nők 40%-a e, műszaki pálya iránt érdeklődik, ami azt jelenti, hogy a mentalitás is változóban van, még ha lassan is. A fizetésbeli különbségek megmaradnak, a legmagasabb rangú e, posztokat e, férfiak foglalják el. E, ez igaz a politikában is. Romániában azonban e, felelhető példa a legjobb gyakorlatra is. E, a legfőbb ügyész nő, a parlament elnöke nő Romániában. Én korábban európai parlamenti képviselő is voltam, és ebből a szempontból szeretném azt látni, hogyha az Európai Parlament elnöke is nő lenne. E, az európai politikának is szerepet kell játszani abban, hogy megszűnjenek a fizetésbeli különbségek. Van, vannak egyéb különbségek is Európában, amelyek a fiatalok körében is megfigyelhetőek. Oda kell figyelni ezekre a dolgokra 2014-2020-as költségvetési terv előkészítésekor a mentalitást, a gondolkodós módot kell megváltoztatnunk. Itt gondolok olyan szomorú jelenségekre is, mint a modern rabszolgaság vagy az emberkereskedelem az oktatásra kell elsősorban koncentrálnunk, ez a főbb üzenetem, a legfőbb üzenetem ma. A Romániában csökkent a fizetésbeli különbség, 94-ben 21 százalék volt, 2009-ben ez csak 12 százalék volt már. Ezt bizonyos gyakorlati intézkedések révén sikerült elérnünk. A román szenátus évente egy nap külön figyelmet szentel a fizetésbeli különbségeknek, az Esélyegyelőségi Bizottság pedig kampányt indított a vidéki nők eh, helyzetének javítása érdekében itt elsősorban egyfajta vállalkozói mentalitást szeretnénk kialakítani a vidéki nők eh, körében is. Eh, tehát a mentalitást, a gondolkodást kell megváltoztatni, segíteni külön a vidéken élő nőket. Vannak azonban negatív események is. Sajnálatos módon a román szenátusban csak 7 nő van, ami 6%-os képviseletnek felel meg. Ez a választási rendszerből fakad. A társadalom egyelőre még nem áll készen arra, hogy megfelelő pozíciókat, hatalmi pozíciókat biztosítson a nőknek. A kérdésem pedig az lenne, hogy az Európai Bizottság fog-e ezzel kapcsolatban intézkedéseket kezdeményezni? Uh, yeah, we are, yes. Nem. Következő hozzá Megjött Reding asszony. Um, uh, uh, Ez a harmadik része ennek az ülésnek, és uh, most lesz arról szó, hogy az Európai Unió mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy csökkenjenek a fizetésbeli különbségek, nagy öröm számomra, hogy eh, itt üdvözölhetem Vivian Redinget, az Európai Bizottság alelnökét, aki a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és a polgárságért felel. Eh, ha készen áll eh, alelnök asszony, akkor el is kezdheti a beszédet. I'm always ready when... Mindig készen állok, amikor ön kérdezi, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a mai rendezvényre, és jól választotta meg a parlament ezt a mai témát ezen a mai napon. Örülök, hogy sok férfi is jelen van a hölgyek mellett. A legfrissebb adatok, talán önök is ismerik ezeket, azt mutatják, hogy 16,4 százalékos tavalyhoz képest tehát csökkent 17%-ról az arány, amiről mi itt beszélünk, de még mindig óriási a férfiak és nők fizetése közötti különbség százalékpontokban kifejezve, és a diszkrimináció visszaszorítása lassan halad előre. Ha megvizsgáljuk a béroló okait, akkor kiderül, hogy valamennyi tagállamnak van felelőssége, bár nagyon különbözőek a tagállami helyzetek, és néha nem is mindig jól összehasonlíthatóak a nemzeti statisztikák. Mert vannak tagállamok, ahol alacsony a fizetések közötti különbség, és gyakran ezt azért tudják így kimutatni, mert nagyon kevés nő dolgozik egyáltalán, és relatíve sok nő dolgozik a kevés foglalkoztatott nő közül magas állásokban. Tehát a statisztikák nehezen összevethetők, de az biztos, hogy valamennyi európai gazdaságot érinti a probléma. A válság kirobbanása óta azt láttuk, hogy a válság hatásait először a férfiak érezték meg, úgy tűnt legalábbis, de mivel a nők eleve rossz helyzetben voltak, az ő rossz helyzetük fennmaradt, és épp annyira, vagy talán továbbra is még inkább hátrányosan megkülönböztettek a munkaerő való piacra bejutás és maradás tekintetében is. 12 százalék ponttal romlott a foglalkoztatás a nők körében, 70 százalék körül a férfiak körében, és 60 százalék a nők körében fölfele kerekítettem. Még nagyobb a különbség a részidős foglalkoztatás esetén. A bérolló ugye itt a nők magasabb képviseltsége miatt nagyobb. 31%-a a nőknek dolgozik részmunkaidőben, és csak 8%-a a férfiaknak. Ez nyilván megint csak befolyásolja a bérolló statisztikákat elég régóta foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, a munkaügyi miniszterekkel sokat tárgyaltam. A 2020-as programban 75%-os foglalkoztatottsági célmutatót határoztunk meg. Ezt nem fogjuk soha elérni, hogyha nem növeljük a nők arányát a munkaerőpiacon. A férfiak egymaguk nem lesznek képesek ezt a célt teljesíteni, csak a nők révén érhető el ez a cél 2020-ra. Tudjuk azt is, hogy a nőknek a képzettsége ma már magasabb szinten van, mint a férfiaké, és ez egyre inkább érvényes. Hallhatták talán, hallották is már, kvótákat a nők adják az egyetemisták, főiskolások 60%-át, akik végeznek is, tehát a női tehetség, mint olyan rendelkezésre áll, kaptam egy virágot, vannak itt még úriemberek. Tehát, folytatom. Amint már hallották a viták, vita során, a kvótákról szóló vita során mindig el kell, hogy mondjam, hogy 60%-a az egyetemi diplomásoknak nő. Ez azt jelenti, hogy van olyan, hogy női tehetség, de ez a tehetség aztán később nem transformálható jobb munkakörülményekre és vezető állásokra, vagy csak nagyon nehezen. Tehát ezért sok statisztikát tévesen olvasunk, mert a minőség és a tehetség nem ö, kap megbecsülést a munkaerőpiacon. Hogy ez miért van, honnan jönnek a különbségek, akkor láthatjuk, és szerencsére látjuk is, hogy a jogalkotásnak fontos szerepe van, és nem mindegy, hogy milyen jogszabályokat hozunk. A 2006-os irányelvet ismerik, amely közvetlenül foglalkozik a közvetlen megkülönböztetéssel a bérek kapcsán, és azt látjuk, hogy amióta ez érvényes, egyre kevesebb a közvetlen megkülönböztetés, tehát úgy tűnik, hogy az irányelv és átültetései működnek de még ezzel együtt is nagyon magas a béroló a nemek között az Európai Unióban, mégpedig azért, mert korán sem csak a bérek és a munka mennyisége, minősége területén kell keresni a probléma gyökerét. 56 óta létezik, 57 óta létezik már ez a koncepció, ez a motto. Irányelv is létező, hogy említettem. 2000 13-ban lesz majd a nagy értékelése annak, hogy az irányelv mennyiben volt sikeres, de már látható, hogy sikeres. De nem csak a jogszabály, vagy annak a rossz vagy jó végrehajtása hat a mutatókra, nagyon sok forrása van ennek a bérollónak. Például a részmunkaidők és munkák magas aránya a nők között, a szülői anyasági szabadság magasabb aránya a nők körében, és az, hogy a női képességeket rendszerszerűen alulértékeljük, és ez egyszerűen gazdasági butaság, mert egy olyan időszakban, ahol a lehető legtöbb emberi tehetséget, kompetenciát kéne mobilizálni, ez egyszerűen olyan, mintha magunk alatt vágnánk a fát, ezt a kutatás megmutatta, hogyha a nőket nem engedjük érvényesülni. És annak is köszönhető ez, hogy a nők tipikusan olyan munkákat végeznek, amelyeken, amelyek ágazatában alacsonyabb a fizetés nívó. Tehát egyszerre kell valamennyi okkal szembenéznünk, és a jogalkotás is fontos. Talán tudják, hogy információs kampányt kezdtünk három évvel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára. A kampánypartnerek hálózata kialakult, sokan itt is vannak körünkben, e tagok közül, és a kampánynak az anyagait, üzeneteit széles körben terjesztettük, terjesztjük a munkaadók, a munkavállalók körében egyaránt, és talán azt is tudják, hogy van egy olyan, hogy Európai Egyenlő Fizetések napja, idén ez most volt éppen március másodikán, egy kicsit jobb volt most a helyzet, mert tavaly március negyedikén volt az a nap, tehát kicsit előbbre hoztuk. Minden évben azon a napon, illetve ez a nap tulajdonképpen azt is szimbolizálja, hogy körülbelül három nappal kell a nőknek többet dolgoznia évente azért, hogy ja nem, tehát hogy, hogy ugyanannyit keresenek, mint a férfiak, és ez a bérolló három hónappal a bérollóról szóló adatokat most nem idézném, mert a bizottság honlapján láthatják, sőt állítólag lesz egy prezentáció is erről. Amint tudják, a foglalkoztatók, a munkaadók nál kell keresni a probléma gyökereit, itt kell elkezdeni a bérek emelését. Nemrégiben egy projektet indítottunk, amely kifejezetten ezt a célt szolgálja, vagyis azt, hogy a cégek, a munkaadók tudatosságát fejlesz az okok és következmények tekintetében, és segítse azokat a munkaadókat, akik szeretnék a nemek közötti egyensúlyt ö, egészségesebbé tenni. Képzési programokat indítunk, csereprogramokat, ö, az üzleti szereplők számára is. Munkám során, amikor a kvótákkal foglalkozom, láttam, hogy nagyon fontos, hogy konkrét várlati eseteket elemezzünk, és a várlati helyzetet értelmezzük, és meglássuk, hogy hol, hol és miért jó a cégnek, hogyha vezetőállásba kerülnek nők. Milyen értékeket, hozzáadott értéket ad a cégnek az, hogyha női vezetői is vannak. És a cégek, amelyek ezt felismerték, gyorsabban is haladnak előre. De a nemzeti hatóságoknak is fontos szerep jut ebben a kontextusban. Nekik a feladatuk az, hogy a cégeket az állami szektort, a szociális partnereket ösztönözzék különböző irányokból. Üdvözlöm azokat az eredményeket, amelyeket egyes országok elértek a bérolló ledolgozása területén. A Logip szervezet először Svájcban, aztán Németországban vetett gyökeret, vetette meg a lábát, és amely összefogja azokat a kutatásokat, amelyek a bérollóval foglalkoznak. A bizottság ösztönzi és támogatja ezt a tevékenységet, és meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek is támogató hozzáállását, amikor a gender paybackről kezdeményeztünk vitát, főleg Bauer asszonynak, akit itt látok, hamarosan a, a bírósági határozati segíti majd a munkánkat. A bizottsági kollégák mindenképpen azon vagyunk, hogy segítsük ezt a munkát, és hogy folyamatosan rámutassunk az anomáliákra a társadalmainkban. Köszönöm szépen, hogy már a parlamentnek most, hogy segített nekünk ebbe az irányba elmozdulni. Thank, thank you very much, uh, Mrs. Redding. And, uh, Köszönöm szépen, Reding asszony. Nagyon örülök, hogy a rendelkezésünkre állt, és eljött ezen a számunkra ilyen nagyon fontos napon. Az Európai Parlamentben is, bocsánat, az Európai Bizottság által elkészített filmet megnézzük itt az Európai Parlamentben. It's really good, I think. <laughs> really. Azt hiszem, nagyon jó ez a kis rövid film. Nagyon találó. Most tehát kérdéseket lehet feltenni Redding asszonynak, ugyanis neki nagyon gyorsan majd el kell mennie. Négy hozzászólónk van már is. Kérek mindenkit, hogy gondoljon az időre. Az Európai Parlamenti képviselőnek is elmondtam, hogy a FAM bizottság, a nőjogi bizottság ülésén feltehetnek majd még Reding asszonynak kérdéseket. Maximum két perc. Fitis úr, a ciprusi parlament képviselője az első hozzászóló. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is minden jót szeretnék kívánni valamennyi nőnek, aki most itt van a teremben, és azoknak a nőknek is, akik nincsenek itt. A Nemzetközi Nőnap alkalmával gratulálok mindenkinek, jó egészséget kívánok, és sok sikert. Nagy öröm számomra, hogy egy ilyen nagy jelentőségű kérdésben szólhatok. Hazám munkaügyi és társadalombiztosítási minisztere és konkrétan a munkaügyi kapcsolatok osztálya egy projektet hajt végre. 2015-ben zárul majd ez a projekt, és azt célozza, hogy a nemek közötti bérollót le tudjuk zárni. Az Európai Szociális Alap a társfinanszírozó nagyon innovatív projektről van szó, olyan intézkedések keverékéről, amelyek többek között tartalmazzák a szakképzést, illetve annak a monitorozását, hogy valóban egyenlő fizetést és egyenlő feltételeket biztosítanak-e a munkaerőpiacon a férfiaknak és a nőknek. Más Európai Uniós tagállamokba is ellátogatunk tanulmányutakra, hogy megismerkedjünk az ottani eljárásokkal és megoldásokkal a vizsgálati módszerekről. Elnézést kérek, mondja az elnök úr. Elnézést kérek, hogy félbeszakítom önt. Van a kérdése, amit feltenne Reding asszonynak. Igen, mondja hozzászóló, az a kérdésem, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament készen áll-e arra, hogy hazámnak és természetesen más tagállamoknak ilyen programjait annak érdekében, hogy sikerüljön elérni a fizetések egyenlőségét, illetve az emberi jogok védelmét, egyenlő védelmét a férfiak és nők esetében. És melyek azok a problémák, amelyeket Reding asszony alelnökként lát? Thank you. Köszönöm. Thank you very much and, uh... Köszönöm. Akkor megyünk tovább. Szelenici Ászinak adom meg a szót, a görög parlament képviselője. Két percet kap maximum. És kérdést tegyenek föl, legyenek szívesek. Köszönöm, elnök úr, nincs igazán kérdésem. Tehát beszélhetek a második panelben, vagy a következő panelben a végén. Na jó, akkor... Igen, akkor Reding, Reding asszony után lehet, hogy az jobb, hogyha Reding asszony után beszél. akkor én majd később kapok szót, ugye? És most pedig a biztos asszony tud válaszolni a kérdésre. Így van. Ön lesz az első, ezt most megígérem. In that case, the, the, the floor go to Mrs. Medeiros in... Medeiros Inés eh, Portugáliából kap szót, és most kérem csak a Reding asszonyhoz intézendő kérdéseket tegyék fel. Uh, Monsieur le Président. Uh... Köszönöm, elnök. Uh, úr, nekem egy kis megjegyzésem és egy kérdésem lenne, akkor nem mondom el a kis beszédet, hanem csak a kérdést mondanám el. Nem tudom, akkor később a végén beszélhetek-e arra a két perc erejéig? Akkor elmagyarázom, Reding asszonynak 12 órakor el kell mennie. Ezért próbálom erőltetni azt, hogy a kérdéseket most tegyék fel, mert ha később tesznek föl kérdést, akkor nem tud már válaszolni rá. Mennyi időt kapok, elnök úr? Nos, ha kérdése van, akkor ha kérdése van, akkor azt most tegye föl, ha nincs kérdés, akkor később kapsz szót. Akkor később beszélek. Mrs. Kochmerin. Kochmerin eh, asszony. Európai Parlament képviselője Németország. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanannyi bért, ugyanannyi munkáért, ez alapvető dolog kéne, hogy legyen. És szerintem ezt a piacnak kéne megoldani ezt a problémát. Aki jó munkát végez, az kapjon jó fizetést. Elvileg a piac erre alkalmas kéne, hogy legyen, de ne felejtsük el, a piac ezen a területen nem működik, és ennek az az oka valószínűleg, hogy sok olyan tényező szerepet játszik, amelyekkel nem számoltunk, hogy szerepet játszanak a munkaerőpiacon. Ezért szeretném tudni Redding asszonytól, hogy hogyan látja a bizottságnál a munka értékelési normáit a különböző tagállamokban. Mert a bér között könnyű különbséget megállapítani, de a munkák között, a munka értéke között, hogy most egy autószerelő vagy egy, egy ápolónő munkája közül melyik az értékesebb, azt ugye nehéz megmondani. Tehát van-e erre vonatkozóan is kutatás, hogy tudom, hogy ez egy komplex dolog, hogy a munkákat összemérik egymással. Nagyon sok társadalmi szempontot kell ehhez figyelembe venni, hogyha ezt egyáltalán meg akarjuk tenni, de érdekelne, hogy a bizottság lát-e ezen a területen magának feladatot. És gratulálni szeretnék eltökéltségéhez, amelyel ezt a nagyon vitatott témát régóta viszi, és nagyon hatékonyan viszi. Engedje meg, hogy gratuláljak ehhez. Thank you, and the floor goes down to Mrs. Most pedig Cseva asszonynak adom meg a szót, szintén európai parlamenti képviselő. Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Eh, én is üdvözlöm azt a jelentést, amit itt ismertetett az alelnök asszony Kiderült ebből is, hogy távol vagyunk még attól a valóságtól, hogy egyenlőek legyenek a férfiak és a nők. A kérdésem a biztosasszonyhoz a következő. Először is üdvözlöm az, hogy nem vezet be azonnal kötelező intézkedéseket, hanem előbb egy konzultációt kezdeményez, amely után lehet majd konkrét megfelelő intézkedéseket hozni. Tudna-e menetrendet e, ismertetni velünk, hogy mikor lesz ez a konzultáció, és e, milyen e, eredményeket remél ettől a konzultációtól? A második kérdés pedig arra utal, amiről itt a parlamentben mi gyakran beszélünk. Minden tagállamban vannak olyan szervezetek, amelyek feladata a férfiak és nők közti esélyegyenlőség megvalósulásának monitorozása. Nekem problémáim vannak a jogi keretekkel, illetve a finanszírozás hiányával, mert csak így sikerül elérni azt, hogy egyelő munkáért egyelő bért kapjanak eh, ezek a szervezetek. Van-e kezdeményezés eh, ennek érdekében Európai Bizottsági szinten? Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen a szót. Itt vagyok. <laughs> Ähm, Sie haben völlig zu Recht gesagt. Teljesen jogosan mondták, hogy nagyon sok oka van a bérkülönbségnek, és tudjuk, hogy 57 óta jelszavunk ennek a megszüntetése, sőt ez a római szerződés részét is képezi, tehát nem új jogszabályokat kell alkotni, hanem végre kéne hajtani a meglévőket. De térjünk a kérdésre. A kvóták kapcsán elmondta Redig asszony, hogy nem sikerült ö, tisztán az üzleti szférának ezt a problémát megoldani, ezért van szükség új jogalkotásra. A bér olló megszüntetéséhez azonban nem biztos, hogy csak európai és nemzeti intézkedések fontosak, illetve el kell dönteni, hogy milyen intézkedés melyik szinten hozzuk, hozzuk meg. Európa az átláthatóság, a szankciók, kvóták területén tehetne valamit, úgy tűnik, de nem le, kéne még több kompetenciát az európai szintre emelni, hogyha a tagállamok képtelenek megbirkózni a feladattal? Uh, I was wondering if uh, Mr. Gaudi Nagy... Nem tudom, Gaudi nagy úr kérdése van Reding asszonyhoz? I would like to uh, welcome... Igen, elnök úr, üdvözölni szeretném Reding asszonyt, az Európai Unió biztosát, és Bauer Editet is sok szeretettel köszöntöm. Magyarul ejtettem ki a nevét. És most... Bauer Edit képviselő asszonyt. Két kérdésem lenne, az egyik ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy Bauer Edit képviselő asszony, aki honfitársam, Szlovákiában él egy igazságtalan történelmi békediktátum miatt. 1920-ban történt ez, amikor 3,5 millió magyar embert elszaktottak hazájától és most például szlovákiában olyan diszkriminatv lépéseket tett ez az ország és biztos asszonyt kérdezném erről hogy mi a véleménye hogy egy ninety nine éves hölgy egy ninety nine éves magyar asszonyt megfosztottak szlovák állampolgárságától csak azért mert felvette a magyar állampolgárságot noha ő szülővárosában él már ninety nine éve ami egykor magyarországhoz tartozott most szlovákiához hogy biztos asszony mit szól ehhez a lépéshez. másik magyarországon és a közép kelet európai országokban az figyelhető meg hogy a fizetési különbségek a payment gap azon cégeknél azon külföldi tulajdonú cégeknél magasabb tipikus módon akik nyugat európai országokból érkeznek tehát megdöbbentő módon azt tapasztaljuk hogy amg ők otthon ezeket a szabályokat betartják addig magyarországon és közép kelet európában nem tartják. ez a gyarmatostásnak egyfajta formája. mi a biztos asszony véleménye erről mit kván tenni a hatékony végrehajtás és az egyenlő jogok a nők férfiak számára közép kelet európában is jegyében? köszönöm szépen! Most pedig Reding asszony kap szót. Uh, Köszönöm, uh, elnök uh, úr. Hadd kezdjem a végével, és hadd mondjam azt, hogy szerintem ebben a vitában nem érdemes felvetni a tagállamok közti konfliktusokat és a kisebbségi kérdéseket. Ami a fizetésbeli különbséget illeti, Nyilvánvaló, hogy megvannak a jogszabályok. 2013-ban pedig eh, jelentés készül arról, hogy a különböző tagállamokban hogyan alkalmazzák ezt a, ezeket a jogszabályokat, és milyen eredménnyel alkalmazzák a jogszabályt. Már beszéltem erről, de nem tudományos részletességgel, eh, nincs is még kész a jelentés, de az előzetes adatok, az előzetes elemzésekből az látszik, hogy ezt a jogszabályt megfelelően alkalmazzák, és eredményeket érünk el vele. A gender paying gap két okra vezethető vissza. Az egyik a nők részmunkaidőben történő foglalkoztatottság, ami nyilván alacsonyabb fizetést eredményez, a másik pedig az, hogy a nők olyan munkahelyeket foglalnak el, amelyek nem annyira jól fizetettek. Tehát és azt is látjuk egyébként, hogy azokon a munkahelyeken, ahol nagy számban, vagy szakmákban, ahol nagy számban jelennek meg a nők, ott már is elkezd lecsúszni a bérezés. Ez sajnálatos módon egy társadalmi jelenség, és ezért is kell információs kampányt indítani a e, tagállamokban. A tagállamokban e, a nőmozgalmak általában a szakszervezetek irányába gyakorolnak nyomást, a szakszervezetek pedig a munkáltatók irányába nyom, gyakorolnak nyomást. Az elemzést vállalati szinten kell e, elkészíteni, elvégezni. Azon cégek, amelyeken belül létezik a nők helyzetét, egyenlőségét eh, megvalósító eh, politika, eh, azok pozitív példaként kerülnek felmutatásra. A egyes munkáltatók konkrét projekteket is indítottak, az egyenlőség megvalósulása érdekében. Ezeket az intézkedéseket természetesen le lehet másolni máshol is. A Logip transzparencia eszközre hívnám még fel a figyelmet, egyes országokban ez létezik. Ezt én javasolnám, hogy minél több cég alkalmazza és alakítsák ki a vállalaton belüli átláthatóságot a bérezéssel kapcsolatban. Én a közeljövőben szintén dicsérőleg ki fogom emelni azokat a cégeket, amelyek helyesen járnak el. Tehát egyrészt ugye azonosítjuk a problémát, másrészt viszont nyilvánosan megdicsérjük azokat a cégeket, amelyek mintaként, példaként szolgáltathatnak, szolgálhatnak a többi cég számára. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a nők igazgatósági szerepvállalásának előmozdítása érdekében miért nem igazi, kemény jogi eszközzel álltunk elő. Nos, ennek két oka van. Mielőtt jogszabályt javasolunk, kell, hogy legyen egy nyilvános konzultáció, és kell, hogy legyen egy hatástanulmány. Enélkül nem tudunk javaslatot letenni az asztalra. A másik dolog pedig az, hogy amióta komolyan foglalkozom ezzel a témával, egy éve, azóta bár, mint ahogy Kokmerin asszony is mondta, nem egyenletesen ugyan, de megvalósul egyfajta összefogás és előrelépés. Például éppen tegnap hallottam arról, hogy az európai üzleti iskolák kialakítanak egy listát amely tartalmazza azoknak a nőknek a nevét, akik szakmai hátterük és menedzsment tapasztalatuk alapján azonnal akár igazgatóságokba kerülhetnek. Ez a lista 3500 nőt tartalmaz, nevet tartalmaz. Ez eh, válasz eh, azokra a felvetésekre, hogy nincsenek megfelelően képzett és tapasztalt nők arra, hogy eh, igazgatós tanácsokba állásokat, pozíciókat foglaljanak el. Ezt cáfolja ezt a vélekedést, ennek a listának a léte. Igen, ennek kapcsán is mondom azt, hogy hagyjuk nyitva ezt a kérdést, foglalkozzunk továbbra is a nők és férfiak fizetésbeli különbségével, de pozitív elemző munkát is, és példafelmutató munkát is kell végeznünk. Ciprusi képviselő felvetésére azt mondom, hogy éppen ma fogok találkozni a ciprusi miniszterrel, és megbeszéljük azt, hogy a ciprusi elnökség során hogyan lehet ezeket a kérdéseket előmozdítani, annak érdekében, hogy egy ciprusi elnökség ne csak Ciprus számára legyen hasznos, hanem az egész Európa számára. Köszönöm, köszönöm biztos asszony, hogy eljött közénk, és részt, vesz, részt vett ezen az ülésen. Tudom, hogy nagyon szoros napirend szerint működik, és köszönöm még egyszer, hogy eljött. Okay, we uh, have... Hát akkor még négyen szerettek volna megszólalni, akik be bele folytattam brutálisan a szót. Remélem nem sértettem meg senkit, de kénytelenek voltunk alkalmazkodni Redding asszony napirendjéhez szigorúan közölte velünk, hogy csak fél órát tud maradni de azt hiszem érdemben válaszolt a kérdésekre is, jó, hogy eljött. Na, mielőtt a következő panelre áttérnénk, meghallgatjuk ezt a négy felszólót, Eresis asszonyt a Hellén Parlament képviselőjét először. Köszönöm, elnök úr! Hazámban a görög társadalom struktúrája olyan, hogy a görög nőnek sok lehetősége van ma már, hogy szakmai karriert fusson be, de azért nálunk is vannak súlyos egyensúlytalanságok, főleg a vezető posztokon a politikában kevés a nő. A görög társadalomban továbbra is régi sztereotípiák érvényesülnek, de az alkotmány megpróbálja orvosolni ezt, és 2010-ben külön törvény jött ki nálunk, amely a 2006-os irányelvet átültette a nemzeti jogba, és amely a polgárok felelősségét tartalmazza különböző döntő, döntési testületekben a nők és férfiak közötti egységegyenlőség fenntartására. És a törvény ide érti a fizetések színvonalát is. Ennek megfelelően együttműködés indult meg társadalmi szervezetek között. A német kabin azt közli a magyar kabinnal, hogy túl gyors a felolvasás. A tapasztalatok cseréje megindult, és ennek eredményeképpen most független szervezet felügyeli a törvény végrehajtását. Ezek a törvények, ez a törvény, és ezeknek a változatai a tagállamokban nagyon haladó célokat követ. A gyakorlatban azonban még ez sem lesz elég a bérolló felszámolásához, még hát is ültetik ezt az irányelvet mert 22%-os a különbség átlagosan a nők és férfiak között a bér tekintetében, és főleg a fiatal nők helyzete nagyon rossz, sőt helyenként romlik is. Történelmileg a nők a múltban ugye a család fenntartói voltak gyakorlati értelemben. már ez már rég nincs így, ugyanakkor a múltban kialakult egyensúlytalanságok, igazságtalanságok pedig máig is éreztetik hatásuk. Okay, thank you, thank you very much. Uh, the floor goes now to Mrs. Ines. Uh, Köszönöm szépen. Ines Medeiros következik Portugáliából. Köszönöm. Két perce van, mondja az elnök. Köszönöm. Kettő, három? Egy kis szöveget készítettem, amely, amelyet akkor most adnék elő, nem feltétlenül Reding asszonynak szólt, ez ezért már nincs is itt, portugálul folytatom. Köszönöm, kedves elnök úr, kollégák transzverzális témáról van szó itt, amikor a férfiak és nők egyenlőségéről beszélünk, mert tudni kell, hogy a diszkrimináció nagyon korán elkezdődik. És már itt is elhangzott, hogy nagyon nehéz a gyakorlatban hatékonyan megvalósítani azokat az egyébként igen haladó jogszabályokat, amelyek léteznek. Ez egy mindenki által elismert igazságtalanság, amelyel szemben fel kell lépnünk, és amely a foglalkoztatási politikának, a szociálpolitikának része kell, hogy legyen ki kell tűzni megfelelő célokat, eh, még a jelenlegi válságos időkben is, eh, foglalkoztatáspolitikában, eh, oktatáspolitikában. El kell érni, hogy megvalósuljanak, megvalósuljon az egyenlőség. Jogalkotási szempontból olyan jogszabályokra van szükség, amelyek a valóságra reagálnak, a kvóta önmagában természetesen nem lehet eh, célkitűzés, ehhez egyfajta felvilágosító munka is kell, hogy eh, a mentalitás eh, megváltozzon. Nem szabad megengedni azt, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között bizonyos területeken hátraarcot csináljunk és hátra lépjünk például a foglalkoztatás területén. Vannak olyan területek, amelyek befolyásolják a jogszabályok érvényesülését. Van például egy mitosz, hogy a nők nem dolgoznak. Most a nők mindig dolgoztak, csak nem kaptak megfelelő bérezést ezért a munkáért a nők munkáját eh, még mindig sokan fakultatívnak tartják. Eh, a férfiaknak úgymond kötelessége dolgozni, a nők számára pedig ez egy választás, ez a közvélekedés. Ez is magyarázza a bérbeli eltéréseket, e, illetve az egyéb e, problémákat. Ez hozzájárul ahhoz, hogy egyfajta bűntudat alakul ki akkor, amikor a nők a karrier mellett e, döntenek. Ezt a választási szabadságot kell a meghozandó intézkedések alapjául tenni, és a terepen, az egyes tagállamokban tartós kampányokat kell indítani annak érdekében, hogy a mentalitás megváltozzon. A bizottság és a tanács milyen mértékben tudja figyelembe venni ezeket az aspektusokat, tehát tartós kampány és az emberek közelében végzett felvilágosító munka jelenthet, hozhat változásokat. Köszönöm. Kezd el fogyni az időnk, még ketten szeretnének hozzászólni. Sajnálatos módon több személyt nem tudok felvenni a listára, mert elfogy az időnk, és a tolmácsoknak is lejár a munkaidejük, három és fél óra után jogosultak ebédszünetre. az, hogy adom meg a szót, tényleg csak egy perc erejéig. Vonta asszony, egy perc. Želim predstaviti eh, en primer dobre prakse. Relatívno dobre prakse. Köszönöm szépen. Egy példával szeretnék csak élni, egy jó bevált gyakorlatot bemutatni. 2011. decemberében Szlovénia az egyik olyan tagállam volt, ahol a legalacsonyabb volt a parlamentben a nők aránya, 13 százalék. Mára 30 százalék fölé nőtt ez az arány, és soha nem volt még ilyen magas. Ennek az volt az oka, és ez végül is annak köszönhető, hogy a politikai pártok elhatározták, hogy a választható listákra sokkal több nőt tesznek, mint a múltban, és a mi pártunknak volt a legtöbb női képviselője, és ez segített aztán jól elosztani a parlamenti munkát is a férfiak és nők között, tehát segítette a hatékony a munkát. Ö, és egyes bizottságokban, például a miénkben csak nők vannak. De vannak olyan területek, amelyeket hagyományosan és sematikusan nőknek és férfiaknak osztunk még mindig. A szlovén parlamentben nőtt a nők aránya, de továbbra is csak egy női miniszterünk van, és még tovább fogjuk folytatni a harcot, hogy ez jobb legyen. És akkor még nem is beszéltünk a bérolóról, a két nem között. Szlovéniában viszonylag kicsi ez a különbség, az EU átlag alatt van 4,4% csak a különbség, de ez a viszonylag jól kialakult helyzet most a válság kapcsán felmorzsolódni látszik. Köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászólónk következik, Egemen Bakis, a török főtárgyaló. Köszönöm szépen, elnök úr nagy megtiszteltetést ért, ért engem, mert a múlt héten Bauer Edítés Bizottsága képviselői nálam jártak, és most pedig én vagyok itt Brüsszelben. Lehet, hogy nem értök teljesen egyet Margaret Thatcherrel, a Vaslédivel, de ő azt mondta, hogy ha valamit ki kell mondani a politikában, akkor kérjünk erre egy férfit, ha valamit el kell intézni, kérjünk meg egy nőt. Hát nem értek ezzel teljesen egyet, azért azt látom, hogy itt az Európai Parlamentben nagyon jó munkát végeztek a női politikusok, egy nagyon fontos jelentős eseményt szerveztek, ahol a, nem, az egyelő munkáért végzett, egy, kapott egyelő bérezésről beszélünk. A Nemzetközi Nőnap egy fontos esemény, de nem csak a mai nap kellene, hogy legyen, amikor arra emlékezünk, hogy a nők legyenek egyelőek. Szerintem az év 365 napján erre kellene gondolni, vagy erről kellene gondolkodni, mert ez egy alapvető emberi jogi kérdés. Én egy olyan politikai párt tagja vagyok Törökországban, ahol több mint 2 millió női tag dolgozik, tehát pártunknak több mint két millió női tagja van, és ennek a pártnak a sikere a nőktől származik. Úgyhogy én tudom személyes tapasztalatomból, hogyha valaki mozgósítani tudja a nőket, a társadalom felét, 50%-át, akkor ez aztán a siker receptje. A nők jogainak erősítése Törökországban kulcsfontosságú eleme volt sikerünknek a török köztársaság megalakulása óta, 1923 óta, és a török nők az 1930-as évektől élvezik a választájogot, ami sokkal korábban volt, mint sok európai államban. 1932-ben nevezték ki az első női diplomatánkat. Az egyelő munkáért egyelő bérezés, vagy egyelő értékű munkáért egyelő bérezés nálunk is fontos téma, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan minisztériumot vezethetek, ahol a női dolgozók aránya a legmagasabb. 58%-a a dolgozóinknak a minisztériumban nő. 65%-a az összes menedzsmentben dolgozó alkalmazottnak nő. Úgyhogy mi ezzel a türelmes hozzáállással folytatjuk a munkát, annak ellenére, hogy Törökország milyen nehézségekkel néz szembe a csatlakozásai tárgyalásai során. De azért azt be kell valljam, hogy az Európai Unióval folytatott tárgyalások folyamata, a reform folyamat sokkal demokratikusabbá és átláthatóbbá tette Törökországot, és sokkal magabiztosabbá is. De ettől függetlenül ez a folyamat a török nőknek is sokat hozott. Minél több reformot vezetünk be, annál jobbak az életkörülményei a nőknek. Ezért tehát az Európai Uniós reformfolyamat, amely a kormánypárt, illetve az ellenzéki pártok teljes támogatását élvezte, növelte az életszínvonalat a nők életszínvonalát in politiká, a politikában és a társadalmi életben is. Az a véleményünk, hogy semmilyen hagyomány, semmilyen szokás, semmilyen, semmilyen magyarázat nem hozható fel, nem fogadható el arra, hogy a nők szembeni erőszakot, vagy bármilyen erőszakot magyarázza, magyarázzanak. Sokkal súlyosabb, hogyha nőkkel szemben követik el ezt az erőszakot. Fontos az, hogy megemlékezzünk erről, hogy erre gondoljunk, mert nagyon releváns sajnos ez a kérdés minden országban, még a nagyon régi múltra visszatekintő demokráciákra is, EU-s tagállamokra is igaz ez. Sok még a tennivalónk, de ne essünk bele abba a csapdába, hogy a nők problémáinak a gyökerét mondjuk egy bizonyos régióra, civilizációra, etnikai hovatartozásra, vallásra vezetjük vissza. Nem, ez az emberiség problémája. Minden egyént ugyanúgy kell, hogy kezeljünk, ugyanúgy kell bánnunk mindenkivel, és ez igaz az egyelő értékű munkáért adott egyelő fizetésre is. Én nagyon örülök, hogy hazám az elmúlt kilenc és fél évben Erdogan miniszterelnök úr vezetése alatt nagy figyelmet fordított a női ügyre. A munkaerőben szükség van a nőkre. A munkaerőpiacon szükség van a nőkre, tehát dolgoznunk kell ennek érdekében, és ne felejtsük el azt sem, hogy Ádám és Éva eh, együtt fogott hozzá, hogy benépesítse a Földet, most pedig nekünk kell továbbfejleszteni a társadalmat. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót. Thank you very much for, uh, the... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és Boszkurt asszony rövid kérdést szeretne föltenni, parancsoljon. Uh, yes, uh, nice to have a igen, nagyon jó, hogy egy tagjelölt ország minisztere itt van a körünkben, és a panel egyik előadója. Nagyon fontos üzenet ez, és mutatja, hogy a nőjogi kérdések a tárgyalás napirendjén szerepelnek. Én a török nőjogi előadó vagyok. Köszönöm a bemutatót, a kis előadást a miniszter úrnak, és gratulálok neki a munkához. Valószínűleg egy fontos jogszabályt most, fogad elfogadni a török, most fog majd elfogadni a török parlament. A zéró tolerancia a nők elleni erőszakkal szemben rendkívül fontos, elengedhetetlen. Meg kell oldani azokat a problémákat, mint például a nők és férfiak közötti béróló, de szükség van arra, hogy jó legyen az oktatási rendszer, és hogy olyan legyen a munkaerőpiac, amely lehetővé teszi a részvételt. Most 30%-nál áll a munkaerőpiaci részvétele a nőknek, szerintem ezt még javítani kellene. Ez is egy célkitűzése egyébként az EU 2020 stratégiának. Én azon gondolkodtam, hogy esetleg a miniszter úr meg tudná -e velünk osztani a gondolatait arról, hogy hogyan lehet a nők részvételét növelni a török munkaerőpiacon, hogy mondjuk a, az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit teljesíteni tudják. A másik kérdésem miniszter úrhoz a következő. A tárgyalások a 19-es fejezetről, ha megindulnak, a nemek esélyegyenlőségéről folynak. Szerintem nem tudom, hogy az önvéleménye mi, közel állunk-e ehhez, ön szerint megnyitható-e a 19. fejezet? Fontos egyébként a 23-as fejezet megnyitása is, amely az alapjogokkal foglalkozik, és itt ugye a nők alapjogai is szerepelnek. Köszönöm. Parancsoljon, miniszter, parancsoljon a köve... miniszter úr, köszönöm szépen a kérdést Boszkurt asszonynak, és köszönöm hogy kiemelt egy-két témát, a jelenlegi problémákra felhívta a figyelmet, és egy-két jövőbeni kihívásra is. Válaszolnék, 2011 végére szinte 8 millió nő kapott állást Törökországban. Hogyha ezt összevetjük a múlt, múlttal, akkor azt mondhatom, hogy 2004-ben ugyanez a szám 23,3%, tehát ez a nők foglalkoztatási rátája. 2011-re sikerült ezt ez 28,3%-ra növelni. 2023-ra teljesítjük a célokat, nem 2020-ra, mert a 2020-as év a századik évfordulója lesz a török köztársaságnak, 31%-ot érünk majd el, a 35%-at érünk majd el a nők foglalkoztatottságában. Ugye említettem a saját minisztériumomat, itt már 58%-nál tartunk. De sok lépést tettünk annak érdekében, hogy a közösségi vívmányokat átültessük a nőket érintő kérdésekben is, a nők részvételét javítani kívánjuk a politikában, nem csak az egyenlő munkáért, egyenlő bért elvet valósítjuk meg. Például Törökországban a parlamentben most a legnagyobb a női képviselők aránya hazánk történelmében. Ez elége? Hát nem tudom. Amíg el nem érjük az 50%-ot, azért addig folytatjuk a munkát. De Boszkurt asszony tudja, hogy a pártunk nagyon elkötelezett emellett a cél mellett. Ami pedig a 19-es fejezetet illeti, erről a következőt tudom mondani. Törökország eddig 13 fejezetet nyitott meg a 31-ből, tehát még van 20 hátra. Sajnos 17 ebből nem nyitható meg, politikai okai vannak annak, hogy ezeket blokkolják, vagy a tanács, vagy bizonyos tagállamok. Maradnak marad három fejezet, az egyik a szociális fogla- szociálpolitika és foglalkoztatás, a 19-es, és nemrégiben fogadtuk el a szakszervezetekről szóló törvényt, a civil szervezetek, a dolgozók és a munkaadók is képviseltették magukat az ezt megelőző eszmecserén, benyújtottuk a tervezetet a parlamentnek, és reméljük, hogy ez majd elegendő lesz a bizottságnak arra, hogy a tagállamokat megkérje, hogy nyiss, nyissuk meg ezt a fejezetet. De természetesen valamennyi tagállamnak egyhangú döntésére van szükség. Tehát a 27 tagállam kell, hogy erre rábólincson. Én remélem, hogy az európai tagállamokat képviselők nyomást tudnak majd gyakorolni a kormányokra, hogy hagyják abba ezt a buta eljárásmódot, melynek értelmében blokkolják az egyes fejezetek megnyitását. Nagyon fontos a csatlakozás a török nők számára is. Köszönöm, és akkor az utolsó hozzászóló következik. A FEM szakbizottságbeli kollégám, Bauer Edith asszony kap szót. Ő az előadója annak a jelentésnek, amely a férfiak és nők esélyegyenlőségének gyakorlati megvalósulásáról szól. Bauer asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek. Ha a mai vitát össze lehet foglalni valahogy, akkor azt hiszem, ez abban tehető meg, hogy csökkenteni kell a bérkülönbségeket, de a kérdés inkább az, hogy hogyan. A jelentés megírása elején Tíz fiatal hölgy kollégám itt a parlamentben kezdeményezte azt, hogy írjunk levelet a parlament elnökének 2010 március 8-án, hogy a parlament saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést fogalmazzon meg a 42-es szabály értelmében, amely kimondja, hogy a parlament felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy új jogi aktussal álljon elő, és kérhet is egy ilyen jogi aktus tervezetet dátummal együtt. Új jogalap született, a 157-es cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, amire alapozhattuk ezt és a viták során felmerült az is, hogy 2006-ra is hivatkozhatunk közvetlenül, amikor az egyenlő esélyekről szóló ö, foglalkoztatási ö, körre vonatkozó úgynevezett ö, újrafogalmazás, recast ö, lépett hatályba, és amely révén ö, a 70 ötös irányelv végrehajtását ki kellett teljesíteni ezen a területen. Noha, az úgynevezett recast irányelv hatályba lépett, és végrehajtásának, átültetésének határidője 2008-ban lejárt. A jogi szakértők többsége szerint csak kicsi vagy hát jelentéktelen változtatások történtek a tagállami jogalkotásban, és továbbra is rendszerszerűen megszegik a munkáltatók az irányelv betűjét és szellemiségét. Ez a 16,4%-os bérkülönbség, amely ma többször elhangzott, úgy is értelmezhető, hogy 1,9% Lengyelországban, ami nagyon érdekes számunkra, és a lengyel kolléga beszámolója ö, ö, rámutatott arra, hogy 20, 20 az annak, mint amit az Eurostat kimutatott. Cseh köztársaságban és Ausztriában a meglévő jogalkotás ellenére ez sokkal magasabb, pedig már 40 éve van erre vonatkozó jogszabályuk. Tehát itt el kell mondani azt is, hogy ezeket az adatokat még csak ideiglenesként kezelhetjük, mert Görögország, Észtország adatai a 20% amit most hallottunk, de tegnap Ugye 30%-ról is hallottunk a bérkülönbségekben Észtország tekintetében. Ezek a számok még ehhez majd hozzájönnek, és lehet, hogy ezek még magasabbak is az előrejelzéseknél. Tehát, na ha van jogalkotás, jogszabály <clears throat> több tagállamban, úgy látszik, hogy a jogalkotás önmagában nem elegendő, és nincs is illúziónk a tekintetében, hogy ezt tisztán jogalkotással meg lehet oldani. Bár magát a jogalkotás is lehet javítani, de a végrehajtását kéne főleg, mivel a, a bérolló komplex kérdés, komplex probléma más területeken is, az közvetett és közvetlen diszkrimináció, a szociális és gazdasági ágazati szegregációs kérdések megvizsgálásával is ö, ö, fel lehet tárni a gyökereket, és a munka és a család ellentmondása, a sztereotípiák, kulturális meghatározottságok, a, a képzési opciók különbségei, ezek mind-mind olyan fontosak, sőt lehet, hogy fontosabbak, mint a jogalkotás, és még mindig nem tudunk a különbségek különbség felére kutatásilag magyarázatot találni. Azt látjuk, hogy növekvő életkorra nő a különbség is, a múltbeli képzési különbségek miatt is, meg a vezetőposztok miatt is. A gender pay gap azonban robbanásszerűen megnőnek az első anyasági szabadság kivétele után. És ezért nem csak jogalkotási intézkedésekre van szükség, hanem egy olyan mixre, elegyre, amely a jogalkotási és egyéb eszközök egyensúlyát tartalmazza. A Nőjogi Bizottság a saját körben is, a plenárison is megvitatta ezt, és megpróbáltuk megtalálni azokat a jogalkotási területeket, ahol azonban a jogalkotással lehet javítani a helyzetet, mivel a bizottságnak feladata a 32 cikk értelmében, a Rikánszt irányelv 32 cikk értelmében felülvizsgálni az irányelvet időről időre, és javasolni a módosításokat azon idén 2013. február 15-ig, amit eddig most is elmondott, ezért fel is kértük most a bizottságot arra, hogy a bérolló leküzdése érdekében konkrét intézkedéseket javasoljon kilenc területen. Definíció is kell alkotni, az órabérre vonatkozóan, a bruttó órabérre vonatkozóan, és különbséget kell tenni az adjusztált és nem hozzáigazított PEGEP között. A helyzet elemzése és az eredmények átláthatósága révén kiderül majd az, hogy még, még, még mindig nem eléggé megbízhatóak a jelenlegi statisztikáink. Rámutatnék csak egy ellentmondásra, amely talán részleges kérdésnek tűnik, de a rendszerszerű bérfelülvizsgálat, a kiegészít, bérkiegészítési felülvizsgálat tekintetében legalább 10%-a az érintetteknek nő, és olyan vállalkozásoknál dolgozik, amelyek 100 főnél többet foglalkoztatnak. Ugyanis amikor a bérpolitika beindul valahol, titkos szobákban, akkor a munkahelyek akkor ugye valaki fel is lett egy ilyen kérdést, hogy hogyan lehet a munkákat egymással összevetni, hogy ugyanolyan értékűek-e vagy sem. És nos, itt kiderül, hogy ez a kérdés továbbra is nyitott és valid, és nincs még rá válaszunk. Ugye, hogy az ápolónő és a szerelő munkáját hogyan lehet összehasonlítani. A jogorvoslat tekintetében is van egy javaslatunk. Azt szeretnénk, hogy jogilag foganatosítható legyen az, hogyha kiderül egy vizsgálat során, hogy egy munkáltató megsérti az egyenlő bérezés elvét, és ezeket az eseteket közvetlenül bíróság elé lehessen vinni. Az a véleményünk továbbá, hogy a szociális párbeszédet is meg kell erősíteni, mert eh, a szakszervezetek felelőssége ezen a területen megkérdőjelezhetetlen. Ha a diszkriminációról beszélünk, láthatták is, a tudatformálás mindenhol kérdés, nekünk is fontos. A gender mainstreaming, vagyis a gyakorlati megoldásokra vonatkozó jó gyakorlatok, iránymutatások terjesztése, a számítógépes, hálózatos háttér megteremtése, ugye a Logit program ebbe az irányba hat, mind olyan intézkedések, amelyek az ágazati kollektív megalapodások területén is hat, hatósan bevethetőek lennének, és szankciókhoz vezethetnének, ha működnének. Nyilván meg kell, nem akarjuk növelni a bürokráciát új szabályok megalkotásával, de egyes tagállamokban a logikai módszer nagyon bevált, amikor a közbeszerzések során alkalmazták. Ezt az egész Európai Unióban lehetne alkalmazni ezen a területen. Tudjuk, hogy a jogalkotással tehát nem lehet mindent megoldani, tehát csak a holisztikus és a többszintű megközelítés javíthat a jelenlegi helyzeten hosszú távon. Ebben a folyamatban tehát mindenkinek van feladata, nem csak a jogalkotónak. Köszönöm. Thank you very much, and I will now, uh... Köszönöm. Le is zárom akkor ezt az ülést. Nagyon gyorsan, svédül fogom lezárni. Köszönöm. Nagyon hosszú nap áll mögöttünk, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes uh, volt, és uh, kaptunk elég sok gondolatot, ami majd később megemészthetünk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a szakértői panelekben, és köszönöm mindenkinek, aki itt ült a teremben. Ez a téma nagyon sokakat érint. Néha bele kellett folytanom egyesekbe a szót, néha korlátoznom kellett a hozzászólási időt, Tudom, nagyon sajnálom, nem kéne így lennie, de lássuk a dolgok pozitív oldalát. Nagyon sokan gondolják, hogy ez egy nagyon fontos téma, és nagyon nehéz volt ennek megfelelően mindenkinek szót adni, mindenkinek lehetőséget adni, hogy elmondja, amit gondol erről a témáról. Tehát nézzük pozitívan a dolgokat. Eh, a munkaerőpiacon számos tennivalónk van még, eh, visszautalnék Starkasszony eh, szavaira. Nem elég csak szép szavakat megfogalmaznunk, megfelelő intézkedéseket is kell tennünk, meg kell vizsgálnunk az élet összes területét, nem csak a munkajogi, munkaerőpiaci aspektusokat. Meg kell vizsgálnunk a társadalombiztosítási rendszert is például. Nemrég megkérdezte tőlem valaki, hogy mi a legfontosabb oka a bérolónak. Nos, nagyon nehéz erre válaszolni, de hogyha egy fontos okot ki kell emelni a sok összetevő közül, akkor azt mondanám, hogy a nők és férfiak egyenlőbb szerepet kell, hogy játszanak a gyermeknevelésben a gyereknevelésben való egyenlő szerep már önmagában nagyon fontos változásokat eredményezne, mert a jelenlegi körülmények között a nők nagyon sok munkát végeznek fizetés nélkül, a családon belül. És ezért van az, hogy a munkáltatók félnek attól, hogy a gyerek miatt a nő nem lesz, nem áll mindig rendelkezésre, és ezért gyakran szívesebben vesznek fel férfit egy munkára, mint nőt. Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni ezekről a témákról. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki itt részt vett, és köszönöm azoknak, akik kérdéseket tettek fel, és hozzászóltak a vitához, és köszönjük természetesen a tolmácsoknak is, mondja az elnök. Most pedig egy bahreini delegációt üdvözölnék, akik itt járnak, itt vannak köztünk, és meghallgatták ezt a vitát. Köszönöm nekik, hogy itt voltak, és remélem, hogy ők is hasznosnak találták. Végezetül emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy egy fogadást tartunk, amelyre minden nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselő eljöhet. Ez most következik rögtön az ülés lezárása után. Köszönöm, hogy itt voltak.